If you don't mind, Paul. Paul, hogyha nem bánod, akkor... Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I. <laughs> so hello everybody for our afternoon meeting. I... Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük a délutáni ülésünket. Mindenkit szeretettel üdvözlök a meghallgatásunkon a közös összevont társasági adóalap és a TAXE, TAXE 2 különbizottságok kéréseinek nyomon követése. Ez a meghallgatásunk címem. Üdvözlöm az előadókat, akiket hamarosan bemutatok. Két eh, panelt, vagy két témakört fogunk felölelni. Az időzítés pedig úgy néz ki, ez itt a legfontosabb, ugye mindjárt megnézem, hogy is állunk az idővel. Tehát két pódium beszélgetésből beszélgetés folytatunk le. Egy listening room, egy hallgató terem is rendelkezésre áll, és hát persze üdvözlöm a weben bennünket követő több millió embert. Vele Montagét üdvözlöm a Taxud főigazgatóságról, aki az öt vendégünk előtt fog felszólalni, és be fogja mutatni a bizottság eh, álláspontját. A javaslatnak hosszú története van, ezt minnyáján tudják. Én nem tegnap kezdtem az európai parlamenti pályafutásomat, és azt jól emlékszem, hogy ez a harmadik ilyen társasági adó csomag vita, amit elkezdünk. Eh, reméljük, hogy itt most áttörést is érünk el. Tang és Lamaszúr urakat üdvözlöm szintén, akik szintén megkapják majd a szót. De most már nem is beszélek tovább, hanem előbb megadom az előadóinknak a szót, aztán a bizottságnak, aztán elkezdjük az első panelt. Állennel kezdjük, így van, jól tudom, hanem? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az összes előadónak, hogy elfogadta a meghívásunkat erre az eszmecserére. Ez nyilvános, mint ahogy az elnök úr jelezte. a legfontosabb érintette kategóriáit szeretük volna meghallgatni, vállalkozásokat, kisvállalkozásokat, szakszervezeteket, illetve bizonyos civil szervezeteket, akiket eh, ez a téma különösen érdekel, illetve akik igen hatékonyak, és természetesen az Európai Bizottságot, illetve Valer Muteri főigazgató urat is köszöntjük itt. Csak nagyon gyorsan mindenki ismeri a témát, mindenki tudja azt, hogy mik a fölkvőbb babáink, itt háromhoz ragaszkodnánk. Egyrészt egy irányelvről van szó, és bizonyos pontokon nem pontos a megfogalmazás, 27 adózási rendszerünk van, ezek különbözőek maradnak, akkor is egységesen szeretnénk fellépni, és gyakran halljuk a vállalkozásoktól azt, hogy ennek a reformnak akkor van értelme, hogyha egy időben sikerül elfogadni a két a CCCTB-t, Paul Tang, az első szövegnek jelentéstevője, Hát ezek, ezt gondolják a különböző előadók, harmadik megjegyzésünk. Szeretnénk egy egyszerű, lehetőleg egyszerű rendszert javasolni, viszont mivel eh, a vállalati eh, könyvitelt nem harmonizáltuk, éppen ezért egy új rendet kell felállítani, és néhányan attól tartanak, ez megbonyolítja a korábbi rendszereket. Ami a CCCTB-et illeti, ez a felosztás az egyik legfontosabb probléma a különböző tagországok között, a, hol nagyvállalatok léteznek, a bizottság javaslata sok mindenben egyeztetik az OECD javaslatával, az intangible eszetek kérdése különös problémát vet fel, digitális gazdaság szempontjából, és ezek volnának a legfőbb kérdéseink. Köszönöm. Thank you very much, and... Uh, Köszönjük szépen. Paul Tang, a másik előadónk, övé a szó. Köszönöm szépen, Markus. Valóban hosszú története van ennek a dossziénak, ahogyan hallottuk, de itt az ideje annak, hogy újraírjuk, újjáírjuk a történelmet. Mondjuk azt, hogy más idők járnak, hiszen az Európai Parlament a taxe bizottságban Alan Lanas úr által végzett munka során világossá tette, hogy a mindenre kiterjedő kötelező CCTB ügyét eh, támogatja, támogatja, és a parlament várja, hogy ezen javaslatok valósággá váljanak. Ugyanakkor a harmadik cél konszolidáció célja, és eh, itt még munka áll előttünk, hiszen nem csak logikailag és technikailag, hanem politikailag is a harmadik C, a konszolidáció célja beletartozik, ezért Alálamaszúra szorosan együtt fogunk működni. Az Európai Parlament ezt a javaslatot azért támogatja általánosságban, mert egyrészt egyenlő versenyesélyeket kell eh, kínálni, megteremteni a nagy cégek és a KKV között, Ráadásul a KKV-k egy harmaddal több adót fizetnek be, mint a nagy cégek. Nem csak az egyenlőtlen verseny torzítja a versenyt, hanem sérül a tisztességről alkotott elképzelésünk is. Nehéz megértenünk, hogy egy kis cég miért fizessen több adót, mint egy nagy, nagy cég. Ugyanakkor ez az eljárás a nagy cégek számára is előnyös lesz, mert egy egyablakos megoldást kínál, egy adóhatóságnál intézhetik majd az ügyeiket. A javaslat ugyanakkor fontos pillanatban jön létre, hiszen azt láttuk, hogy Trump arra tett javaslatot, hogy csökkentse a társasági adót, egy ugye a populisták így politizálnak egy, egy bevásárló cetlire, egy A4-es lapra vetette oda ezt a javaslatot, um, illetve azt mondta, hogy az adóbevallás is ráfér majd egy sörrelátétre. Nos, a Brexit után nagy britanni is meg akarja változtatni a, az adórendszerét, a társasági adórendszert. Felmerül hát a kérdés, hogy elindul-e egy lefele vezető spirálba lépünk ebbe, a race to the bottom jelensége jön a létre, vagy pedig sikerül-e közösen egy új társasági adó alaprendszert az Európai Unió tagjai között kialakítanunk. Köszönöm mindenkinek, a résztvevőknek a hozzájárulását, kíváncsian várom a meghallgatást magát. Köszönöm. Köszönöm, Paul. Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót, hogy röviden mutassa be a javaslatot. Valere Mutalhié a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt jelentős tevő, kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, hogy szólhatok néhány szót a mai meghallgatás céljáról, a közös társasági adóalapról. A cél, illetve a cím utalt arra, hogy itt egy speciális szakbizottság készített jelentést, a TAX szakbizottság. Nincsen túl sok hozzáfűzni valam mindahhoz, amit Moszkovics biztos elmondott a márciusi plenáris ülésen. Talán egy dolog, az Európai Parlament bekapcsolódása a több igazság érdekében, illetve a fiskes rendszerek hatékonyságának javítása érdekében továbbra is meghatározó állám számunkra, meg érdekében, hogy tovább léphessünk. A tovább lépést az átalakítás egyében is gondolom, nemzetközi szervek várásait illetően, a jogalkotásban, az Európai Unió jogalkotását illetően, ami lehetővé teszi azt, hogy egy igazságosabb rendszert alakítsunk ki, illetve, hogy megfelelő jogbiztonságot teremtsünk a fiskalitási kérdésekben. Ez az a két elem, amit promotálni szerettünk volna a javaslatcsomagban, csomagban, amit a bizottság az elmúlt év októberében fogadott el. Ez egy igazságosabb, robusztusabb rendszer, amely lehetővé teszi a tagországok számára az, hogy a társasági adó alapjukat megerősítsék, illetve az eróziót úgymond megakadályozzák, illetve egy olyan rendszerről van szó, amely a gazdasági szereplők és a vállalkozások számára egy olyan környezetet kínál fel, amely egyszerűbb, kevesebbe kerül és versenyképesebb a belső piacon. És a mai vitának a célja, illetve az Európai Unió feladatvásának célja a politikai momentum fenntartása, illetve a tovább lépés a készség erősítése. Itt-ott hallunk olyan felszólításokat, hogy hangsúlyozzuk jobban a jogbiztonságot. Tehát ez egy igény, és ez még fontosabb, mint az igazságos adóztatás. Az a javaslat, amit októberben elkészítettünk az elmúlt évben, azt a célt követte, hogy megpróbálja ezt a két célt teljesíteni a 2011-es javaslathoz képest, és integrálja az összes szabályozást, amely a, a, az adócsalás elleni küzdelmet, az adó megkerülés elleni küzdelmet üzte ki céljául. Ez a cél megerősödött, ami a visszaélések ellen küzdelmet illeti. Egy kedvező vállalkozás környezetet szeretünk volna teremteni az adminisztratív költségek csökkentésével, illetve Szerettük volna azt a lehetőséget is erősíteni, hogy a vállalkozások határaikon túl is működni tudjanak, ugyanen költségek mellett. Az új rendszer, amire javaslatot tettünk, olyan elemeket vezet be, amelyek a vállalkozások számára egy modernebb, versenyképesebb környezetet kínálnak fel. Három új elemet ragadnék ki a keretből. Az első ösztönző, fiskás ösztönző rendszer, a kutatást ösztönözvén, fejlesztéseket ösztönözvén. Ez a rendszer a leginkább teljesítőbb rendszerre támaszkodik. A köl költségeket illetően, illetve a második mechanizmus a saját tőkét próbálja erősíteni a vállalkozásoknál, és az ezzel való finanszírozás az eladósodás helyett. És a harmadik mechanizmus a javaslat első szakaszában, tehát a konszolidáció előtt egy kompenzációs mechanizmust kínál fel a határokon átnyúló veszteségek esetében. És a második szakaszban lehetőség van a konszolidációra a belső piacon. Megnyitnék egy záróját, és emlékeztetnék arra, hogy a bizottságnak szívügye az, ahogy ezt Lamasz úr, úr jelezte is, tehát, hogy eléri a projekt a végső célját, ez a második szakasz, a teljes konszolidáció, amely a legtöbb előnyt jelentené. Hallgattam a Önök meghallgatom a panelisták véleményét, nagyon kíváncsi vagyok, és köszönöm szépen a panel folyamatos támogatását, a bizottság erőfeszítéseit, illetően azért, hogy versenyképesebbek legyenek a fiskális szabályozások. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. És most köszöntöm az első panel résztvevőit. Először is James watson a Business Europe-tól, Gerhard Hümer az UAPME részéről, valamint Olivier Butelli Taft az Accountancy Europe-tól. Azt hiszem, hogy ebben a sorrendben hallgatjuk meg őket. Vendégeinket mindenki 5 percet kap. James watson a szó először is. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak a meghívást, a CCCTB-vel kezdeném, és aztán az adó elkerülésre is kitérhetünk egy kicsit később. Először is úgy gondoljuk, hogy maga a koncepció, egy közös konszolidált társasági adóalap a belső piacot javíthatja, könnyebbé teheti a vállalatok számára a határokon átnyúló terjeszkedést is, a munkahelyek eh, létrehozását. Hogyha megnézzük, egy, egy eh, vállalat egy tagállamban eh, működik, és fontolgatja egy másik piacon való, másik piacra való belépést, akkor elképzelhetjük, hogy ennek a kockázata jelentősen csökken, hogyha a vállalat tudja, hogy ha veszteséget termel, akkor ezt ellensúlyozhatja abban a tagállamban, ahol eredetileg működött. Tehát maga a koncepció legalábbis úgy gondoljuk, hogy számos előnyel jár. A CCCTB természetesen a transferárazással is összefügg az Európai Unióban, és ezért az adózással kapcsolatos kockázatot is csökkenti. Lamassur úr említette a konszolidáció fontosságát. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat a közös adó alapkonszolidáció nélkül nem jelent elég előnyt a vállalatok számára. Mi úgy gondoljuk, hogy a közös adóalap a versenyképesség szempontjából a konszolidálással valósul meg. Ide tartoznak a leért, az értékcsökkenési szabályok, az átállási szabályok, a levonhatóság, a pénzügyi veszteségek leírása és egyéb szabályok. Átérve a CCCTB javaslatra, tehát ahol konszolidáció is fennáll, úgy gondolom, hogy számos vállalat örömmel fogadta ezt a javaslatot beletve magát a konszolidációt, az összes vállalkozás úgy gondolja, hogy ezt tovább kell fejleszteni ahhoz, hogy jobban elősegítsük a versenyképességet. Itt most két konkrétumra térnék ki. Úgy gondolom, hogy egyes vállalatok számára aggályos a rugalmasság csökkenése egyes tagállamokban a CCCTB létrejötte kapcsán. Nem tudhatjuk, hogy a globális gazdaság hogyan fejlődik, nem tudjuk, hogy a globális adózási környezet hogyan alakul, és úgy gondolom, hogy aggályt jelenthet, hogyha a 27-ek egyhangú döntést hoznak, nehéz lenne kiigazítani a CCCTB-t úgy, hogy kellő választ adjon ezekre a változásokra. Egy további aggály az, hogy tudjuk, hogy a CCCTB esetén vannak nyertesek és vesztesek a tagállamok között, tehát a bevételektől eleső tagállamok arra törekedhetnek, hogy a, az adókulcs emelés által próbálják ellensúlyozni ezen nyereség kiesését. Egy másik aggály pedig a változó globális gazdasági környezettel kapcsolatos az elosztási kulcs, valamint a befektetés, befektetések támogatása jobban tükrözhetnék a vállalkozási környezetet, hogyha az immateriális beruházásokat elismernék. A bizottság jól tette, amikor előterjesztette így ezt a javaslatot. Ennek ellenére az allokációs kulcs javarészt az immateriális beruházásokra összpontosít. De a figyelembe veszük, hogy a globális gazdaság hogyan változik, illetve a beruházási sémák hogyan változtak az elmúlt években, sokkal inkább elmozdultak az immateriális javak beruházások felé. És ez az aggály arra is vonatkozik, hogy vajon ez a javaslat mennyiben veszi figyelembe a globális gazdaságban végbe ment változásokat, például ami a digitális gazdaságot illeti. Nagyon nehéz megfelelő adatokat kapni az immateriális beruházásokkal kapcsolatban, de azt hiszem, ha megnézzük a javaslatot, ez mindenképpen egy gyenge pontja. Az allokációs kulcs jobban tükrözhetné a materiális beruházásokat is, aztán ott van a növekedéssel kapcsolatos helyzet is, hogyha például nehezebb gazdasági helyzetbe kerül egy vállalat, és egyelőre ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm főleg azt, hogy betartotta az időkeretet. Ezt nagyon nagyra értékeljük. A következő hozzászóló Gerhard Hümer parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást. Először is a főbb észrevételeinkkel szeretném kezdeni a téma kapcsán. Amikor tagjainkat megkérdeztük, hogy ez a tagjaink, a kis és középvállalatok és családi vállalatok, hogy milyen akadályokba ütköznek a belső piacon való kereskedés során. Azt mondták, hogy a 27 adó szabályrendszer az. 27 különböző társasági adórendszer komoly akadályt jelent a KKV-k számára. Nem csak az adó, adó megfizetés költsége, hanem az adórendszernek való megfelelés költségei és akadályok. Ezért szövetségünk már mindig is a közös konszolidált adóalap létrehozását támogatta. Másodszorban azért is tár- támogattuk mindig a közös társasági alapot, amit Tang úr mondott, az igazságosság elvét követve. 27 különböző adórendszer azt jelenti, hogy 27 lehetőséggel bírnak a nagy cégek, hogy optimalizálják, akár agresszív módon is, az adó tervüket, terheiket, számunkra pedig ebből csak compliance megfelelési költségek jelennek meg. Ezért volt szövetségünk nagyon krit, bíráló megjegyzéseket tettünk a bizottság első javaslata kapcsán, a 2011-es javaslat kapcsán. Azóta ez megváltozott, és örülünk annak, hogy a nagyon nagy cégeknek kötelezően kell ezt a szabályrendszert használniuk, a KKV-knak ezt opcionálisan lehet használni, hiszen az egyes nemzeti piacok különbözhetnek. Arra is gondolnunk kell, hogy a közös társasági alap bevezetésével egy-két tagállam nem lesz hajlandó arra, hogy párhuzamos modelleket hozzon létre, működtessen. Tehát lehet, hogy a társ, bizonyos tagállamok nem engedélyezik majd az opcionalitást a KKV-k számára. Ebben az esetben biztosítanunk kell, hogy a rendszer ne legyen túl bonyolult, hiszen a KKV-knak is meg kell felelniük az elvárásoknak. Tehát fontos, hogy a nagy, hogyha nem tud megfelelni egy KKV ennek a rendszernek, akkor valamilyen opció álljon rendelkezésére. A KKV-k ugyanakkor a konszolidáció szempontját mi hamarabb érvényesülőnek szeretnének látni, de értem persze azokat a problémákat, amelyek a előző felszólalás során megfogalmazódtak. Ezért mi a KKV-k, illetve az UE, UEA, PMM hajlandó vagyunk átmenetet elfogadni, akkor, hogyha cross-border relief tehát a határokon átnyúló tevékenység esetében valamilyen adó megtérítést eh, lehetővé tesznek. Az UAPMA ugyanakkor a, a hitelből, illetve a saját tőkéből való finanszírozás eh, eh, azonos kezelését üdvözli, teljesen támogatjuk ezt a célkitűzést Másrészt sok tagunk kétséggel él a jelenlegi javaslat, szuper didection vagy szuper leírásra vonatkozó kitételével kapcsolatban. Hiszen ha csak a költségeket lehet leírni, azon költségeket, amelyek csupán a nyereséget elérő cégek számára jelentkeznek, illetve ők írhatják le, akkor ezzel voltak éppen a startupokat, a high-tech, innovációs projektekben résztvevő cégeket hátrányos helyzetbe hozzuk, hiszen ők a növekedés időszakában bizony nem érnek el nyereséget. Tehát valahogy differenciálni kell érdemes volna tovább gondolkozni, hogy lehet ezt a super deduction, a super leírás rendszerét megváltoztatni. Az intangible investment a nem tárgyi természetű befektetések, illetve a rendszeren belüli rugalmatlanságok tekintetében teljesen egyetértek a Business Europos kollégámmal. Köszönöm szépen, végezetül Olivier Buteli Taft, az Accountancy Europe részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy hozzájárulhatok előadásámmal ahhoz, hogy javuljon az adópolitika Európában. Nem akarom az Accountancy Europe-ot bemutatni, de jelzem, hogy tagjaink profi intézmények, nem egyéni könyvelők, és mind a magángazdaságban, mind a közágazatban dolgoznak tagjaink. Először a CC, vagy kívánatosabban a CCCTB-ről szeretnék mondani valamit. Az Accountancy Europe épp úgy, mint a tanács, az Európai Unió tanácsa, még most tisztázza véleményét ezzel kapcsolatban. Ez nem lephet meg, hiszen egy ilyen javaslat győzteseket és veszteseket hoz létre legalábbis rövid távon, hiszen átcsoportosítja az adóbevételt a tagállamok között, és a rövid távú egyéni fájdalom vagy kár és a hosszú távú kollektív nyereség kiegyenlítésében bizony nem mindig vagyunk a legjobbak. Ezért azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a CCCTB-t elfogadtatni azon államok körében, akik számára az adóversengés meghatározó. A javaslatok egyszerűek és olvashatóak, ez az adó jogszabályok területén üdvözlendő, ugyanakkor szokatlan is. A kutatásfejlesztési szuperkredit vagy szuperhitel a startupok számára nagyon jó javaslat, illetve a küszöb és a talált pénzefektus is jó irányba mutat. Ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi kamatszintet nem biztos, hogy ezek a javaslatok nagy változást érnek el a gyakorlatban, de ugyanakkor hallom a tagállamok azon aggáját, hogy túl magas lesz a rendszer bevezetésének költsége. Mindezt elmondva, azt hiszem azt mondhatjuk, hogy ezek az elemek a CCTB-t elfogadhatóvá teszik egy közegben, mégpedig a belső a működő kkv körében. A CCTB-n túl pedig hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság és az Európai Parlament az adópolitikában milyen élharcos szerepet játszott. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel ezzel kapcsolatban, ugyanis nemzetközi együttműködésre, átláthatóságra és intelligens szabályozásra van szükség. nemzetközi együttműködés során az adó elkerülés, adóvészélés ellen kell fellépni, és e tekintetben támogatjuk a bizottság azon becsvágyát, hogy áttekintse az adókódex kódex csoport munkáját, Üdvözöljük a Taxe szakbizottság munkáját, hogy egy adópolitikai koherenci és koordinációs központot hozzanak létre. Ami az átláthatóságot illeti, az Accountancy Europe nem csak a több, hanem a jobb átláthatóságot támogatja, támogatjuk az ország specifikus jelentéseket, és ennek érdekében egy templétet, egy olyan keretet dolgoztunk ki, amelyet a cégek már most használhatnak. Az előre készített agresszív adótervezési rendszerek támogatóját, tehát ezek a rendszerek láthatóvá teszik, és így mindenki tudja, hogy ki hozta ezeket létre, kinek a hasznára van. Ami pedig az intelligens szabályozást illetve, nem szabad elfelejteni, hogy a jogállamiság, a jobb szabályozás elve az adózás területén is működnie kell a két elvnek. Én egy kódex csoport vagy kódex csoport adótanácsadó szolgáltatásban komoly előnyöket látok, de ezt minden adószolgáltatónak, tanácsadóra kell vonatkoztatni, máskülönben a közpolitikai célt elhibázzuk. Ami pedig az audit cégek által biztosított adószolgáltatásokra vonatkozó szabályokat illetik, az legutóbbi audit reform ezt komolyan szigorította, ezt még nem minden tagállam ültette be. Ezért úgy gondolom, hogy a Taxe Szakbizottságnak igaza volt abban, hogy először is az új szabályok végrehajtását kell ellenőrizni, a jogbiztonság nagyon fontos. Végezetül pedig biztosítani szeretném önöket, hogy a profi könyvelők nagyon komolyan veszik a munkáikat. A mindennapi munkájukban a profi könyvelők fontos szerepet játszanak abban, hogy a mai adórendszerek működnek a komplexitásuk ellenére is, és hogy az adó alanyok megfizetik a kötelezettségüket hogyha a közágazatnak adunk tanácsot, akkor ezt a közágazat, az állami ágazat érdekében tesszük. Szakmaként a közérdeket figyelembe veszünk minden munkánk során, és mint a múltban így most is számíthat ránk a parlament. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadók hozzászólásait. Most pedig a kollégák tehetnek fel kérdéseket. Az első én vagyok, elnézést, és németül eh, tenném fel a kérdésemet. Németül. Négy eh, témát szeretnék érinteni. Az első az összeg a növekedése investíciókra, beruházásokra. Ez beszél a, eh, az idegen tőke és a saját tőkelten finanszírozás közötti különbségtétel megszüntetéséről. Önök ezt okos dolognak tartják, ez az első kérdés, a második kérdés. Nem egy prociklikus elemről van egy szó, amely több kárt tud okozni, mint hasznot hozni, illetve mi lenne a másik lehetőség, annak érdekében, hogy a saját tőke általi finanszírozás és az égentők és finanszírozás közötti különbségtétel megszüntetését illeti, ami a kis és közepes vállalkozásokat illeti. Valóban opció ezek is vállalkozások számára. A számviteli ö, ö, rendszerek, ö, különböző rendszereknek mi a következménye, például a német rendszer, ami pedig a konszolidációt illeti, lehetséges-e ezáltal a konszolidáció, illetve nem e, zárnak-e ki valakit mindenből, hogyha valaki mondjuk német jog szerint végzi a számvitelt, ami az immateriális eszközöket illeti, a konszolidációs formulámba ez nem került bele, a bizottsági formulámba tudatosan nagyon sok eh, vállalkozás uh, különösen a modern eh, teljesít, mm, teljesítő gazdaságban. Nagyon sok dolog, például a tulajdonjog is eh, függ mindettől, tehát fontos lenne ezt az aktív osztályt ide belevenni, és itt ezt a harmadik szakértőhöz intézem, aki az Accountancy Europe-tól érkezett. Ezek a kérdéseim a kollégák is feltehetnek kérdéseket, és utána a szakértőktől várjuk a, a válaszokat. Remélem betartottam a saját e, hozzászólási időmet, és remélem nem beszéltem túl gyorsan őperi a szocialista képviseletében következő Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a hozzászólók az előadók véleményét, ez az európai gazdaságot közvetlenül érinti, éppen ezért nagyon fontos a közvetlenül érintett szereplők véleményét meghallgatni. Nagyon fontos egy olyan formulát találni, amely egy igazságosabb fiskaltást tesz lehetővé a gazdasági fejlődés jegyében. Nehéz ez a pillanat, amikor el kell magyarázni a kis és középvállalkozásoknak, amelyek 90-96%-át teszik ki az európai vállalkozásoknak, hogy miért kell 30%-at adót fizetnünk, mint a multicégeknek. A Business Europe képviselőit hallgatván örültem, hogy ő a konszolidációt jelentős mértékben támogatja, védi, azt gondolom, hogy az áttranszfert ezt, ezt, ezt segíti. 28 uh, viskális rendszer létezik, nagyon fontos, hogy felfelé húzni, nem lefelé, ami a konszolidációt illeti. Itt minden egyes tagország külön uh, rögzíti a, az adó küszöböket. Ők nem gondolják -e azt, hogy jobb lenne egy föderális uh, adózás kialakítani, mint az Egyesült Államokban, és ez igazságosabb volna. Ez lehetővé tenne azt, hogy meg szülessen az első lépés. A második kérdés egy kicsit általánosabb, és ezt is a Business képviselőjehez intézem. Jelen kötelező 750 millió feletti árbevételű a vállalkozások számára ez a rendszer. Ezek nemzetközi tevékenységet is végeznek esetleg, és nem vonatkoznak rájuk feltétlenül ezek a szabályok. Tehát jó lenne ezt a küszöböt csökkenteni azért, hogy egy fiskálisabb, egy igazságosabb, fiskesebb rendszer alakuljon ki. Mör úr mit gondol a KKV-kra nézve? Ez őket közvetlenül érinti majd, és fontos, hogy egyenfeltétek vonatkoznak a multi cégekre és a KKV-kre elnézésbe kell tartassam az időt, hiszen később lesz még egy közös ülésünk. Sander Lunds a következő. Um, uh, me, myself, I'm strong believer. Köszönöm szépen, én hiszek a méltányos adóversenyben azt hiszem, hogy ez mindenképpen hasznos. Ez az első megjegyzésem a mai vendégeink hallatán. Tudom, hogy kevés időnk van, általában általános nyilatkozatokat hallottunk, így szeretnék egy kicsit a részletekbe menni mert nagyon sok erős, határozott nyilatkozatot hallottunk. A bizottság is azt mondta, hogy ez a rendszer jogbiztonságot eh, és egy biztonságosabb eh, rendszert hoz. Nem igazán értem a mögötte való érvelést. Hogyan állíthatják ilyen határozottan, hogy egy igazságosabb rendszer jön létre? Én ebben nem vagyok annyira biztos. És eh, aztán a kérdésem Watson úrhoz szól. Ön említette, hogy tudjuk, hogy bizonyos tagállamok a vesztesek között lennek. Hogyha elolvasom az önök anyagát, abban a rugalmasság csökkenésére utalnak, főleg a kisebb tagállamok esetében. Érdekes lenne tehát megtudni, hogy a, kis, a vállalatok és a kisebb tagállamok miért kell, hogy attól tartsanak, hogy veszíteni fognak egy ilyen rendszerrel. Sokat beszélünk a gazdasági konvergenciáról itt a parlamentben, nem vagyok biztos abban, hogy több konvergenciánk lesz, hogyha a kisebb tagállamokból a nagyobb tagállamokba, már amúgy is gazdaságilag erősebb tagállamokba vándorolnak át a vállalatok. Másodszorban pedig az administratív költségekről és terhekről is határozottan nyilatkozott a bizottság is, illetve Butelis úr is aki azt állította, hogy egy olyan rendszer lesz, amely egyszerűbb lesz, és a bizottság vezető szerepének tulajdonítható ez. Az új rendszerben a multinacionális vállalatok a CCCTB ellenére kénytelenek lesznek helyi pénzügyi beszámolókat készíteni, így nem tudom, hogy ez mennyiben lesz egyszerűbb, és nem lesz -e ez plusz administratív teher, de hogyha Buteri Staft úr ezt tudná esetleg részletezni, az mindenképpen hasznos lenne. Köszönöm. Live Viring a liberálisok közül. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt kollégák! Amikor adózásról beszélünk, biztosítanunk kell, hogy igazságosabb lesz a verseny a tagállamok között. A legjobb megoldás e tekintetben az, hogyha a társasági adót a gazdasági tevékenységhez kapcsoljuk. Egyidejűleg meg kell könnyítenünk a vállalatok dolgát, azt, hogy a belső piacon gazdasági tevékenységet fejthessenek ki a nemzetközi vállalatok harmonizált rendszert igényelnek közös szabályokkal, és az adóalap szűkülése, valamint a nyereség átcsoportosítása, ezt, ezzel szemben küzdenünk kell. Mindenkinek ki kell fizetni a ráháruló adót, tehát teljességgel támogatom a CCCTB javaslatát. Ugyanakkor van itt egy kihívás, ugyanis a társasági adó kulcsfontosságú a tagállamok adóbevételei szempontjából, és eh, ez nagyon fontos eh, Európa versenyképessége szempontjából is. Tehát nem engedhetjük meg magunknak eh, azt, hogy egy olyan ideális rendszer dolgozzunk ki, amely aztán a gyakorlatban nem működik majd. Tehát volna néhány kérdésem a bizottság javaslattal kapcsolatban először is. Mennyire biztos a bizottság abban, hogy a javaslat költségvetési szempontból semleges? hogy gyakorlatilag semmilyen hatása nem lesz a tagállamok helyzetére. A bizottság vajon figyelembe vette-e a jelenleg, illetve a jövőbeli forgatókönyveket a tagállamokra nézve, valamint azt, hogy milyen mozgásterük van a tagállamoknak, amikor olyan intézkedéseket hoznak majd, hogy biztosítsák a, hatékony, a költségvetés hatékonyságot. És szeretném tudni, hogy a bizottság figyelembe vette a digitális gazdaságot, amikor ezt a formulát kidolgozta, illetve a formula maga figyelembe vesse olyan vállalatokat, amelyek robotokkal működnek, vagy amelyek európai nagy adatállományokat, illetve szoftvert értékesítenek. A szellemi tulajdonjogot vajon figyelembe vették-e? És a gazdasági értéke ennek milyen, illetve hogyan szerepel ez aztán a formulában, és a harmadik, utolsó kérdésem, a vállalatok megpróbálják az adóikat optimalizálni, nem szabad, hogy naivak legyünk az új CCCT-vel, ezt úgy fogják majd elérni, hogy a vállalati adózást alkalmazzák, és az alacsonyabb adó rátát alkalmazott tagállamokba fognak átvándorolni, ezt figyelembe vette a bizottság. Köszönöm. A GUE nevében McCarthy képviselő. Köszönöm szépen a prezentációkat. Másokhoz hasonlóan nekünk is aggályaink vannak a CCCTB hatékonyságával kapcsolatban, hogy valóban az adó elkerülést csökkenti-e, illetve vajon elősegíti a növekedést és a, és a beruházásokat. Tudom, hogy Írországban sokak számára aggályos ez a javaslat, illetve az, hogy az adóbevételekre milyen hatást gyakorol majd tekintettel arra, hogy a mi gazdasági modellünk is eléggé torzult. Támogatjuk a változást, de a helyzet az, hogy a CCCTB bevezetésének következményeit nehéz hazám és más országok esetében értékelni, és nagyon optimisták voltak az előadók. Az egyik terület például, ahol a bizottság bevételeinek értékelése megbízhatatlan, ez például az állandó immateriális eszközök esetében, például az írországi repülőgép ipar esetében, egy változás például mit jelent az ilyen vállalkozások esetében a 40-es cikk pedig azt mondja ki, hogy a pénzügyi eszközök 10%-át érinti ez, és lehet, hogy az immateriális eszközöket pénzügyi eszközök alakítják majd át. Tehát szeretném tudni, hogy az előadók hogyan vélekednek a tagállamokra gyakorolt hatásokról, és mi a véleményük arról, hogy hogyan lehet az esetleges negatív hatásokat ellensúlyozni. Köszönöm. És most a zöldek nevében Sven Giegold következik. No? Eva Jolie. Okay. Éva Zsoli, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kérdésem a Business Europe képviselőjéhez, Watson úrhoz. Ön támogatja a CCCTB reformját, viszont ha jól értettem, jobban örülne annak, hogyha opcionális volna ez a rendszer, nem kötelező érvényű. Mindenki választhatna számára a leginkább érdekes rendszer, majd saját nemzeti rendszert, vagy a CCCTB rendszert. Ez eh, nem egy 29. fiskális de válna, így amely bonyolítaná a dolgokat, illetve az adminisztratív terheket is, azokat a terheket, amelyeket önök pont hogy csökkenteni szeretnének, eh, illetve egyenlő feltételeket szeretnének biztosítani. Van egy kérdésem az ÖMP képviselőjéhez is. 2011-ben Ön támogatta az Európai Bizottság javaslatát, viszont kritizálta ezt, miszerint ez túlságosan bonyolult a kis és középvállalkozások számára. Még mindig így gondolkodik-e a 2010 ben átdolgozott javaslat után? Ön azt szeretné ha külön lenne egy javaslat, CCTB javaslat a több országban tevékenykedő KKV-k számára? Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Most pedig az előadóiknak adom meg a szót. Kérem, hogy a fő kérdésekre koncentráljanak, hiszen csúszásban vagyunk, Watson úr. Köszönöm szépen. A zöldek kérdésére kezdem a választ. Igaz, hogy az előző javaslat kapcsán azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogy ez opcionális legyen, ugyanakkor egy új pozíciós anyagunk van, ami azt mondja, hogy sok cég a Pro CCTB mellett van, tehát támogatja ezt, de ugyanakkor ameddig ez nem jön létre, addig ezt nem lehet kötelezővé előírni Érdemes tehát az új position paperünket, álláspontunkat, összefoglaló anyagunkat megkeresni. Ami pedig a prociklikus kérdéseket a beruházásokos, az immateriális javak kapcsán illeti, bevezetőmben ezekre kitértem. Aztán a vesztesek és a győztesekről gyakran hallunk, Javaslom, hogy vizsgálják meg a JRC, a Bizottság Közös Kutatóközpontjának erre vonatkozó vizsgálatát. Itt világos adatokat, számokat olvashatnak arról, hogy mindenki győztes lesz. Érdemes tehát ezt megvizsgálni. Aztán néhány további észrevétel. Mindig meghökkent amikor arról hallok, hogy az egyérek többet fizetnek, mint a cégek, hát azt hiszem, hogy itt hátra kell lépni, meg kell vizsgálni, hogy kik tulajdonosai ezeknek a cégeknek. Emberek a tulajdonosai, természetes személyek. Amikor a, a cégek működésére gondolunk, akkor látni kell azt is, hogy például az egyszerű emberek, a munkavállalók nyugdíját is a cégek fizetik. Tehát voltak éppen senkit nem engedünk el adófizetés nélkül, mármint a fiskus nem hagyja adófizetés nélkül. Azt gondolom, hogy a ö, társasági adórendszert a SZIA rendszerrel összehasonlítva kell megvizsgálni, és lehet, hogy a társasági adó kulcsa alacsonyabb, mint az SZIA kulcsa, de hát ne felejtsük el, hogy a cégek tulajdonosai kétszeresen fizetnek adót, egyrészt a társadal, társasági adót, aztán pedig még amikor a nyereséget természetes személyként felveszi, akkor még személyi jövedelemadót is fizet. Azt hiszem tehát, hogy nem szabad egymás ellen kijátszani a társasági adó és a személyi jövedelemadó rendszerét. Küszöbökről is hallottunk, különösen az ország specifikus jelentések kapcsán. Itt egy általános észrevétellel szeretnék élni. A Business Europe mindig is támogattam az OECD javaslatát, az CBC közététele kapcsán, az országspecifikus jelentés közététele kapcsán, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy az adóhatóságok azok a, az a cím, ahol a cégek adófizetési kötelezettségére vonatkozó adatokat le kell és le lehet kérni. A legtöbb cég nek nem áll érdekében, hogyha torzultak a versenyfeltételek, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a public country by country reporting, tehát a, az adóhatóságok által végrehajtott országspecifikus jelentés nem veszélyeztetné az adóhatóságok munkáját. Nem értem, hogy miért ne tudnák az adóhatóságok ezt a munkát anélkül végezni, hogy ezt a fajta áttekintést ne biztosítanák? És nem egészen értem, hogy hogyan ennek hiányában hogyan nőhetne a bizalmunk az adóhatóságok működésében. Támogatom én az adóhatóságokat, mi több azt gondolom, hogy az ország specifikus jelentéseket itt és általuk kellene közé tenni. Ezt egyébként a parlament két adhok bizottságában is többször elmondtuk. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ez az átláthatóságot hogyan támogathatja. Amikor a küszöbökről beszéltünk, akkor arról is volt szó, hogy a public country by country jelentések küszöbe alacsonyabb lesz, mint az általános küszöb. Köszönöm. Köszönöm, nagyon szorít bennünket az idő, ezért tovább megyünk, Hümer úr parancsoljon. Egy plusz egy percet kell kapnom, egyrészt a zöldek kérdésére válaszolok. Mi szervezetünk a 2011-es javaslatot éppen azért bírálta, mert a nagy cégek számára felhasználás opcionális, opcionális volt nem azért, mert ez nehezítette volna a KKV-k életét. Másodszorban. A kis tagállamokat illetően. Differenciálni kell, hogy a javaslat negatív kihatással van-e egy-két kis tagállamra, akik jelenleg ö, nagy cégeket ö, nyernek meg maguknak, akikre nagyon kis társasági adót vetnek ki. És hogy azt is tisztázni kell, hogy ezek a cégek nyereséget húznak ebből. Írország például nagyon nagy hasznot húz abból, hogy ezek a cégek itt vannak bejegyezve. Írország adóbevételei lehet, hogy csökkennek, de de cég adófizetési kötelezettsége nem feltétlenül változik. Az ír adóbevétel veszélybe kerülhet. Aztán az KKV-k opt-injára vonatkozó elnök úr által megfogalmazott kérdésről. Értem én, és a német tagjaink is úgy érvelnek, hogy lehet, hogy ez nehézé teszi, hogy nehézé válik a helyzet, hogyha az optin a számviteli szabályok megváltoztatását jelenteni. Ha tehát egy KKV emellett az opció mellett dönt, főleg, hogyha tőkepiacokat akarja megcsapolni beruhá befektetésekre, akkor az IFRS érdemes feladni és a rendszerbe átlépni. Azonban, ha az IFRS hogyha hat, tagállami határokon belül akarnak maradni, akkor nem érdemes az IFRS-t feladniuk. Felmerül persze a kérdés, hogy a tagállamokban mi történik majd. Lehet, hogy Németországban nem, de hallottam Franciaországból, Ausztriából, hogy nem hajlandóak párhuzamos, két párhuzamos adórendszert működtetni. Ez nehéz helyzetbe hozza majd a KKV-kat. Hiszen nehezen végrehajtható, hogy a cég méret alapján kétfajta adórendszert működtessenek. Ezért az adó alap meghatározásában a Think Small First elve, gondolj előbb a kis és középvállalatokra elve kell, hogy érvényesüljön. Hiszen még egyszer mondom, lehet, hogy sok tagállam nem hajlandó majd a kettős vagy párhuzamos rendszert működtetni. Végezetül pedig az ALDE képviselőjének válaszolok. Inkább látom azt, hogy valaki a termelést egy alacsony adó um, jó országba viszi, mint azt a jelenséget, melynek most vagyunk tanúi, hogy egyszerűen csak a nyereséget csoportosítják át az alacsony adójú tagállamokba. Ezzel voltak éppen a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy adó alanyaikat hatékonyan és egyenlően bánjanak az adó alanyokkal. Köszönöm. Köszönöm. Utali utolsóként. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a szakbizottsági tagok egy sor nagyon fontos kérdést tettek fel, de mindegyikre nem lehet válaszolni, ezért, hogyha megengedi, akkor a legfontosabb kérdésekre válaszolnék. Az adminisztratív terhek, az adminisztratív költségek kérdését többen is jogosan vetették fel. És fontos megérteni, hogy a cégek mindennapjaiban öm, általános adónyilatkozatokat kell tenni, ugyanakkor pedig az egyes adóalapok tekintetében specifikálni is kell. Európában a globális tevékenykedő részvénytársaságok számára az IFRS-t alkalmazzuk, és Európa valóban a globális standardok kidolgozásában iránymutató munkát végzett, ez egy jó példa. Hiszen azonban, ha azokat a cégeket veszük, akik nem az IFRS-t használják, és a számviteli irányelv előírásait követik, akkor kiderül, hogy a tanács és a parlament nem tudott megállapodni erről az lehetőségről, és a tervezett száz különböző opciót tartalmazott, felmutatva ezzel azt a hatalmas különbséget, amelyben a tagállami adórendszerek vannak, illetve amilyen távolságban egymástól vannak. Éppen ezért célra vezető volna e ügy, ezen ügyben, e dossziában előrehaladást elérni, és így a kiegészítést könnyebbé tenni. Volt itt egy fontos kérdés, az immateriális javak vagy intangible eszetek kapcsán az immateriális javak kérdése egyre fontosabbá válik, éppen ezért egyre több munkát kell arra átcsoportosítani, hogy hogyan tartsuk nyilván az immateriális javasok, javakat, és hogyan lehet ezeket transferálni. Hiszen ezek az épp az immateriális javak immateriális okoknál fogva a legkönnyebben transferálhatók, és több nemzetközi koordinációra van szükség az immateriális javak beszámítása, kezelési tekintetében. A Tax Justice az adó megbízottak, nem, az adórendszerbe vetett bizalom kérdését is tematizálni kell, már a jövendő generációk érdekében egy modern adórendszer mindig figyelembe kell, hogy vegye a reálgazdaságot is. Nem hiszem, hogy az adórendszereink jelenleg egy fenntarthatóbb gazdaságra való átállást segítik. Ami pedig a győzteseket és a veszteseket illeti, erre hivatkozva nem lehet húzni, halogatni a vitát, azonban világos, hogy átmeneti szabályokra lesz szükség azért, hogy azon államok, amelyek az adóversenyből élnek, rendelkezzenek idővel, hogy átalakuljanak. Köszönöm, hogy átalakítsak a rendszerüket. Hát valóban a politikai folyamat veszi kezdetét, és már is át lépünk a következő szekcióra, és Üdvözlöm Richard Murphy-t, a Tax Justice Network képviselőit, illetve Katja Lechtó Kumulainenc, az ETU főtitkár helyettesít, mindenki 5 percet kap. Az ETUK előadója kezdi, parancsoljon. Katja, öni a szó. Thank you, Mr. Chair. Committee members, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, két terület van, ahol a jelenlegi bizottság ígéretet tett arra, hogy teljesít a szociális terület és a fiskális terület. Az Európai a, a Unió szembe kell, nézni a Brexit-tel, és fontos, hogy dolgozunk az uniónkon, nem csak a gazdaságról szól, hanem az erőteljes szociális jogokról és a politikai akaratról, azért, hogy megakadályozzuk az adó elkerülést. Fontos, hogy a szakszervezetek is fizessenek adót. Ők megélték azt, hogy a közkiadásokat csökkentették, a fizetéseket, és továbbra is fizetik az adót. Éppen ezért fontos, hogy ők megélhessék azt, hogy a multinacionális cégek is megfizetik az adójukat. Itt koherenciabeli kérdésekről is van szó, a felségről és a társadalomról. Azért, hogy fogható eredményeket lássunk a fiskális shopping, fiskális dömping ellen, azt jelenti, hogy újra meg kell nyerni az emberek bizalmát, az Európai Unióba vetett bizalmát. A három fő pont az általános támogatás a CCTB mellett, illetve a CCCTB eh, módosítói a közös eh, társasági adó alapot, illetően az ETUK támogatja azokat a javaslatokat, amiknek egy célja az adó elkerülés és a fiskális dumping shopping elkerülése. Éppen ezért az ETUK a CCTB-t és kötelező jellegű bevezetését támogatja, de módosításokat teszünk javaslatot. A piacok nem jelentenek mindenki megelégésére szóló helyzetet, a fiskálos versengés megjelenik, a CCCTB pozitív, azért, mert közös szabályokat rögzít, ahogy Mutári úr elmondta, a belső piacon a vállalkozások számára az etukban a felszabályokat támogatjuk, illetve a felszabályokra alapuló vállalkozásokat. A szakszervezeteink látni szeretnék azokat a számadatokat, amelyek bemutatják az adó kiadások miatti veszteséget, ezek már visszatérek. A nem megfizetett adók 135,5%-et teszik ki a teljes EU hiány, EU-s hiánynak. Ezek nélkül a szociális megszólításokra nem lett volna szükség. Második megjegyzés. A fő három, három fő módosítunk a következő tartalmazás. Az első a küszöbre vonatkozik. Mi azt kérjük, ha sokkal alacsonyabbra kell tenni a küszöböt, mint az javaslatban szerepel, mi azt szeretnénk, hogyha ezt a küszöböt a számítás szabályoknak megfelelően alakítanák ki, ezt a koherenciát és a szabályok világosatételét támogatná tehát maximum 40 millió euróban kell megállapítani ezt a küszöböt. Mi azt szeretnénk, hogyha a rendeletet a multinacionális vállalatok alkalmaznánk, mind az EU-s tagországban, mind harmadik országokban. A harmadik országbeli egységek már most is az adóelkerülés elleni irányelv hatája alá tart, tartoznak, de nem olyan erőteljesen, ahogy ezt az ETUK kérte. Létezik egy másik kapocs is, ez a CCCTB és az országokra vonatkozó jelentések között. Az ETUK támogatja a részletes országonkénti jelentéseket, teljes globális átláthatósággal minden cégre vonatkozóan a CCCTB és az ország szintű jelentéseknek. Együtt kell dolgoznunk hatékonyan azért, hogy elegendő értékes információt tudjanak begyűjteni minden egyes országról, beleértve a harmadik országokat is, és természetesen a vállalkozások alatt, azokat a vállalkozásokat értem, amelyek az irányelv hatály alá tartoznak. Mi támogatjuk az országonkénti beszámoló készítését, hiszen ezek nélkülözhetetlenek az átláthatósághoz az adóelkerülés érdekében, megszüntetés érdekében. A gyors megvalósításra vonatkozik a harmadik módosítunk, az etók, szeretné a CCCTB mi megvalósítását. Mi úgy érezzük, hogy eh, január első éve, 2019. január első ével meg kell, hogy kezdődjön a megvalósítás. Hangsúlyozzuk, hogy a CCCT-vel fontos lépést tehetnénk. Ez a számviteli könyvelési szabályokra is vonatkozna. Murphy professzor kutatásokat végzett ezen területen. Az etok kérése a társasági adóalapra is vonatkozik, mi egy közös társasági alapot szeretnénk 25%-ban megállapítva, és végezetül ezzel zárnám, hölgyeim és uraim, hogy elmondjam, az Európai Unió és polgárai megérdemlik a konszolidált közös társasági adóalapot. Köszönöm szépen! Most pedig Murphy úr megjegyzésére térnék vissza. Köszönöm szépen az ő jelentés kutatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót Murphy professzornak. Köszönöm szépen a meghívást. Azt javasolta, hogy a Text Justice hálózat vendégeként kaptam a meghívást, valóban részt vettem a megalapításában ugyanakkor az észrevételeimet nemzetközi közgazdaságtani professzor minőségében tenném. Az országonkénti jelentéstétel témájában lehet, hogy nem vagyok ugyan túl objektív ebben a kérdésben. Nem szeretném jelezni, hogy a mozgalmunk örömmel fogadja a CCCTB-t, ami egyértelmű, hogy a jelenlegi társasági adó alap egy mítoszra épül, nevezetesen, hogy független egységekből, vállalatokból állnak a jelenlegi vállalatcsoportok, de ez nem igaz, és mítoszra nem lehet egy közös adóalapot építeni, úgyhogy el kell ismernünk, hogy itt olyan egyedülálló gazdasági egységekről van szó, amelyek fölött egy másik egység áll, ezért a CCCTB a gazdasági realitást elér, elismeri, ez évtizedeken keresztül hiányzott a társasági adózás keretéből. Ebben a tekintetben megfelelő irányba mutat ez a javaslat, de ne felejtjük, hogy mi is a társasági adó. Ez önmagában véve nem egy nagy adóbevétel, körülbelül 8%-ot jelent általánosságban véve az Unióban, és a létjogosultsága az, hogy elkerüljük a jövedelem adóval kapcsolatos adó elkerülést. Itt gyakran konkrét eh, személyek eh, mennek át egy másik eh, országba, hogy alacsonyabb adókulcsot élvezhessenek, de nézzük meg a vállalatok realitását, és ezt most közgazdászként mondom, a vállalatoknak egyenlő feltételekre, versenyfeltételekre van szükségük. Ha ez nem igaz, ha ez nem érvényesül, akkor nincs méltányos verseny sem. Tehát mi ezért támogatjuk a CCCTB-t. Ugyanakkor van egy probléma ezzel kapcsolatban, és ez a harmadik cénél keresendő, ami a konszolidációra vonatkozik. Ez a javaslat nem a konszolidációról szól. Én egy könyvelő vagyok, úgyhogy azt kell mondjam, azt kell mondjam önöknek, hogy ez a CCATB, ez agregált, nem pedig konszolidált adóalap, és ez azt jelenti, hogy minden egyes ország minden egyes ország számvitelét kiigazítjuk, de ez nem azt jelenti, hogy az Európai Egység, egy Európai Egység konszolidált adólapjáról volna szó, tehát az adó versenyt az adó rendszerből, a számviteli rendszerbe helyezzük át, és az emberek különböző számviteli standardok között válogatnak, az a leányvállalataikra nézve, hogy megnézzék, hova csoportosítsák át, helyezhessék át a nyereséget, és egy olyan egy olyan eredményt érjenek el, amely mesterséges versenyt jelent. Ha nincsenek koherens számviteli standardok, amelyek szintén megfelelnek az országonkénti jelentéstételnek, akkor nincs CCCTB sem. Premszike professzorral írtam egy anyagot, és ez az egyetlen olyan anyag, amely rámutat erre a koncepcióbeli hibára, de szerintem ez alapvető fontosságú. Egy olyan adó jelentéstételi rendszerre van szükség Európában, amely használható, adó, használható alapot szolgáltat az adózáshoz. Az IFRS adó alapként, alapként nem megfelelő, és ezt ők is explicit módon mondták, nem tudják, hogy a számviteli adatokat mire kellene felhasználniuk. A feladat éppen ezért az EU-ra kellene háruljon, önöknek kellene megbirkózniuk ezzel, és az adózási jelentéstételi standardokat ki kellene dolgozniuk egy 28 vagy 29 tagú unióban sem értelme nincs annak, hogy 28 vagy 29 különböző számviteli standard létezzen. A vállalatok nagyra értékelnék, ha ez egységes lenne. Egy adóalap, egy közös értelmezés, és egyébként a legtöbb könyvelő sem éri, hogy érti különösebben azt, hogy a multinacionális vállalatok milyen számviteli adatokat használnak. Nézzük meg, hogy a hitelkártyákkal kapcsolatos tranzakcióknál mi a helyzet. Tehát az alapokat kell rendbe tenni, máskülönben nem lehet megfelelő az adózás. Tehát, hogyha számviteli problémák nincsenek megoldva, akkor az adózást sem tisztázhassuk. Tehát konszolidált rendszerre van szükség az agregált rendszer helyett. Egyértelmű és értelmezhető, megérthető szabályokra van szükség a KKV-knak. Átlátható jelentéstételre van szükség, ez kell, hogy legyen az országonkénti jelentéstétel alapja is. Köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk az előadókat, a képviselőket. A néppárt részéről Brian Hayes következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném az előadóknak megköszönni a második fordulóban tett nyilatkozataikat. Murphy úr legutóbbi megjegyzésére térnék vissza. Egy felhívás volt ez az egyértelmű számviteli standardok iránt. Azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű, hiszen ha van egységes piac, akkor nem sok értelme van annak, hogy számtalan különböző számviteli standard létezzen. Szeretnék egy kérdést feltenni. Egy olyan helyzetben, amikor az új amerikai elnök Donald Trump közzétette a szándékát, hogy az USA-ban csökkentse a társasági adót, és szeretné megváltoztatni azt, hogy hogyan jöjjönek az adók az Egyesült Államokba. Ez Európa versenyhelyzetére nézve mit jelent? Hiszen gyakori érv a CCCTB teljes körű életbeléptetése ellen az, hogy versenyképességet veszít Európa, és a vállalatok elvonulnak. Úgyhogy érdekelne, hogy mi erről a véleménye. A második kérdésem pedig a következő volna a vesztesekre és a nyertesekre vonatkozóan. Még mielőtt egy tagállam megfontolná ennek a lehetőségét, kell egy országonkénti hatás értékelés az adózás esetleges hatásairól, ezt ön is említette, hogy 8% a társasági adó átlag, én ha jól tudom az OECD 10%-ról beszélt, és Írországban körülbelül 15% az összes adóbevétel részesedése a társasági adó. Tudjuk, hogy ezt a, meg kell oldani, de a kérdésem az lenne, hogy egy olyan helyzetben, amikor nincs egy országonkénti gazdasági hatásértékelés, nyilván ez egy kiesést jelent az adórendszerből, egy veszteséget. Az utolsó megjegyzésem pedig az egyik megvalósítható a másik nélkül. Moszkovici úr javaslata az, de a tagállamokban azt mondják a vállalatok, hogy az egyik a másik nélkül nem létezhet. Köszönöm szépen. Az SND részéről Poltán az előadó következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is az előadásokat. Azon gondolkoztam, hogy eh, a CCCTB bevezetését hogyan értékelik, ez vajon az adóelkerülés szempontjából előidéze valamilyen változást. Az én véleményem a jelenlegi helyzet alapján az az, hogy a papíron át irányítják a nyerességeket, de hogyha a harmadik c is bevezetjük, a konszolidációt, itt valóban kihatással lesz ez azért az eladásra, a tőkére, illetve a munkaerőre. Tehát belemegyünk ebbe a játszmába, amit egyikük mesterséges versenynek nevezett. Még akkor is, hogyha visszaszorítjuk a mesterséges versenyt, van egyfajta minimális adókulcs, amely szükséges ahhoz, hogy ezt a mesterséges versenyt visszaszorítsuk. És hallottuk az immateriális javakról szóló vitát is. Az egyik problémánk most a transfer árazás. Ez azt jelenti, hogy piaci ár kellene, hogy érvényesüljön, de mi is a piaci ár? Főleg, hogyha itt a vállalatok között, közötti transfer valósul meg. Tehát mi a helyzet az immateriális javakkal? A bizottság úgy döntött, hogy az immateriális javakat nem építi be a javaslatba, de figyelembe kell ezt venni, ahogyan azt egyesek sugalták, vagy így elkerülhetjük-e a transfer árazás problémáját? Tehát hogyan kezeljük és hogyan értékeljük ezen eszközöket? Ez egy olyan probléma, amelyel túl nehéz megbirkóznunk, hogy eleve el is kellene kerülnünk úgy, ahogy van. Thank you very much. Köszönöm. Luke professzor az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondanom, hogy először is csalódott vagyok a véleménycsere kapcsán, hiszen nagyon sok általános észrevételt hallottam, politikai véleményeket fogalmaztak meg, ugyanakkor a meghallgatás célja az volna, hogy a voltak éppeni tényállást derítse fel, és a CCTB előnyeit és hátrányait mutassa fel. Ami engem érdekel a következő. A multinacionális cégek, akik az EU-ban és egy harmadik államban is tevékenyek, velük hogyan bánna ez a rendszer? Kíváncsi volnék, hogy valami fajta kitérő reakció azokkal válaszolhatnának-e a cégek, hogy székhelyeiket harmadik államokba tegyék át az EU-ból azért, hogy a CCTB elve alapján megadóztatás alól kivonják magukat, és milyen keretek között lehetséges ez? Illetve, hogy beépíthetünk a rendszerbe olyan akadályot, akadályokat, amelynek segítségével az EU-ban megtermelt nyereséget a CCTB elvek alapján adóztassuk meg. Ezen felül, ha jól értem, két lehetőségünk van az ilyen cégekkel való bánásra. Egyrészt a harmadik államokkal transfer ár elv alapján járunk el, így kiszámítva a nyereség részt, amely eh, a harmadik államok irányában érvényesül. A másik lehetőség pedig az volna, hogy a harmadik államok tekintetében fiktív módon felosztanánk az itt javasolt kulcs alapján a nyereséget, és így aztán a kettős adóztatási tárgyalások vagy megállapodások kerétében lehetne meghatározni, hogy hol adóztatják meg és milyen mértékben a nyereséget. Kérdezem, hogy nem volna ennek az eljárásnak az az előnye, hogy az olyan országokkal, amelyekkel nincs adóztatási megállapodásunk, nem volna ez a veszélye, hogy olyan államokkal, adóparadicsomokkal, mondjuk a Karib-tengeri térségben, akik nem rendelkeznek adómegállapodással velünk, ezek ki hátrálhatnának, kitérhetnének. Köszönöm Péter Jácsak a liberálisok nevében. Köszönöm. Lechton Kumulainen asszonyt kérdezem. Értem én, hogy a 750 milliós küszöböt nagyon magasnak tartja. És a 40 milliós, millió eurós küszöböt tartja célra vezetőnek. Kérdezem azonban, hogy elgondolkozott-e azon, hogy ez a küszöb hány céget ejtene rabságba, rabul, például azon KKV-kat, akik csak egy tagállamban vagy, csak néhány tagállamban, nem mind, de nem mindegyik tagállamban tevékenykednek, és nem jellemzően adó elkerüléssel eh, foglalkoznak. Hát rájuk ez nagyon negatív kihatással volna. Az előző ülésünkön két kérdést vitattuk meg az előző fordulóban, mégpedig azt, hogy ki, mely tagállamok nyernének és melyek veszítenének a CCTB rendszerének bevezetésén, illetve hogy a cégek eh, elköltöznének-e tevékenységüket, vagy székhelyüket áthelyeznék a CCTB rendszer bevezetése következtében. Kérdezem, hogy önök kitértek-e eh, a találkozóik során erre a kérdésre, és hogyan látják ezt a lehetőséget? Köszönöm McCarthy képviselő Góa nevében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóinknak. Egy olyan területre szeretnék rátérni, amelyéről mindketten beszéltek a CCTB kapcsán. Ha jól értem, akkor a nemzetközileg elismert adó elszámolási szabályuk hiánya a probléma, amelyre minden egységes adórendszer épülne. Az ETUK adó anyaga a CCTB-ről éppen ezen standardokra, az IRF-re vagy mások szükségességéről beszél, enélkül nem lehetne például az eszközök piaci értékesítését meghatározni. Nos, kérdezem, hogy nem tudnának-e többet mondani a a jelentésükben megfogalmazott következtetésekről. Ezt az etukos képviselőtől kérdezem. Másrészt pedig az munka értékének beszámításáról az önök anyagában szereplő képletet kérem, hogy magyarázzák el. Köszönöm szépen. Sven Gigolt kap szót a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Igen, most valóban jó helyen szólalunk fel. Először is köszönöm Richardnak, hogy felmutatta a számviteli szabályok közötti kapcsolatot egyrészt, másrészt, illetve felmutatta, hogy a CCTB és a számviteli szabályok hogyan függenek össze, és mennyire nem egységes a szintér ezen a területen. Kérdezem, hogy a bizottság hogyan látja ezt, hiszen ez egy alapvető fontosságú kérdés. A nemzeti számviteli standardokról és az IFRS-ről bár hosszan vitáztunk, sokan nem örülnek annak, hogy a IASB-ből eredő standardokat használják Európában, nagyon is Európában zártak, tehát a számvételi standardok. Hogyan látja ezt a bizottság? Ezen felül kíváncsi volnék arra is, hogy hogyan látják azon alapvető paramétereket, amelyekkel a bizottság a javaslatait súlyozta, mondjuk a lépték tekintetében, vagy az értékhatár tekintetében vagy a kutatás fejlesztés és a, az eszköz hitel arány meghatározásában a bizottság javaslata nagyon nagy vonalú volt. Hogyan látják ezt? Végezetül pedig, hogyha ír kollégánkat hallgatjuk, akkor értjük, hogy milyen problémák jelentkeznek, hiszen nem minden tagállam lesz lelkes a CCTB-től, hiszen sok ország próbál majd homokot hinteni a jogalkotás gépének fogaskerekei közé, hiszen súlyosan sérti őket a CCTB rendszere. Kérdezem, hogy a küszöböknél öm, ha nem 28 vagy 27 tagállamra számíthatunk, hány tagállam ö, támogatására van szükség ahhoz, hogy működhessen ez az egész rendszer? Köszönöm, Sven. Anyone asking... Szeretne még valaki spontán felszólalások körében szót kérni? Nem, akkor az előadóknak adok lehetőséget. Schneidermeyer alelnök úrnak adom az elnökséget, és Kumulájnen asszony kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kitűnő kérdéseket, megjegyzéseket. Ez emlék, arra emlékeztet, amikor én voltam joghallgató Finnországban, és meg kellett, hogy tanuljam a fiskális e, szabályok alapjait. A szabályoknak világosaknak, egyszerűeknek és ugyanolyanoknak kell lenniük. Ezek az elvek még ma is itt vannak velem. Ami az első kérdést illeti, az etuk Mind a két szakasz fontosnak tartja, ahogy korábban említettem. Az etúk gyors megvalósítást kér a második szakasz esetében, a CCCTB-nél, és a javaslat úgy tűnik, hogy nem vázolt fel világos időkeretet a megvalósításra. A második kérdés és megjegyzés, igen, voltan kérdése, az etuk, mint említettem, minimális adóalapot szeretne az társaságok esetében az Európai Unióban. És a képviselők e, itt felvetették a fairness kérdését, a felség kérdését a közös Európai Unióban. Ami a harmadik felszólalót illeti, a harmadik országokra vonatkozóan tetve kérdéseket. Elmondta azt, hogy csalódást okoztak a válaszaink. Én azt gondolom, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetségben az emberek számára nem számít az, hogy ez a CCCT-ből származik, vagy pedig az adóelkerülés elleni szabályozásról, hanem arról van szó, hogy kell-e adót fizetni, vagy nem. Ők a fair támogatják, világos szabályokat szeretnének, Szeretnék, hogyha az emberek fizetnének adót, illetve a vállalkozások is fizetnének adót. Természetesen itt beszélünk el a részletekről. Professzor úr itt ül mellettem, ő a technikai részletekre már kitért. Nagyon fontos, hogy mindezt úgy tekintsük, hogy így fogjuk az Európai Uniót kialakítani olyan szabályokra, amelyek felrek, egyenlőek, és ezt mondták nekem annak idején a jogprofesszoraim is az egyetemen. Ami az ALDE felszólását illeti, a negyedik hozzászólást, Itt egy nagyon érdekes kérdésről van szó, a KKV-król nem esett eh, itt túl sok szó, bár a bizottság utalt a KKV-kre, a kutatásra, innovációra, és ez a javaslat tartalmazza ezeket az összönzött tényezőket. Mindennyien szeretnénk növekedés az Európai Unióban, vállalkozásoknál, új elgondolásoknál, és a kutatás és az innováció mind mindenről szól. A CCCTB pedig kitért erre az ösztönzőre is. Ami a GUE kérését érti, az ötödik hozzászólott a standardizációra vonatkozóan. Murphy úr, sokkal tapasztaltabb, mint én. Ő szól majd a standardizációs kérdésekről. Az ETUK támogatja ezt az érvet, amit Murphy professzor úr már kiemelt. Fontos, hogy standard szabályok érvényesüljenek a számvitelnél. A zöldek képviselője is felhívta a figyelmet a számviteli kérdésekre. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Murphy professzor úr, öt percen parancsoljon. 13 kérdést írtam fel, nehéz lesz 5 percen válaszolni. Vannak-e nyertesek, vesztesek az adóversengésben, és egy kér, további kérdés, hogy ez a mesterséges relokációnál kockázatot jelent -e. Mit jelent a gazdasági szubstancia megadóztatása? Ami most történik, az az, hogy a vállalkozások az alapján döntenek, hogy hol érvényes a jogállamiság, hol lehet magas szintű munkahelyeket teremteni, stb. Milyen az infrastruktúra. A probléma a társasági adónál az, hogy a profit az nem ott állhat, ahol a gazdasági tevékenység van, a CCCTB mögött az azért érvál, hogy az adó ott jelenik meg, ahol a gazdasági tevékenység van, ahol az emberek élnek. Tehát senki nem tagadja meg valakitől azt, hogy profitot termeljen egy adott országban. Tehát itt nincsen probléma, az emberek nem fognak emiatt mesterséges módon elköltözni. Ha vannak vesztesek, akkor ezek azok az országok lesznek, akik jelenleg nem szednek be adót, amikor erre lehetőségük van. de nekik meg kell változtatniuk ezeket az adórendszereket. Szükség van -e egy CCTB-re vagy egy ttctb re A válasz erre, hogy CCCTB-re van szükség. Én nem látok pozitívumot a köztes megoldásokban. A CCCTB-nél, illetve az országonként jelentéseknél a, az országonként jelentéseknek nagyobb hatásuk lesz. Szerint jelentős számú cégről van szó, és elmondják azt, hogy nem szeretnénk eh, a Financial Times címadán szerepelni, és az országonkénti eh, jelentés eh, se ezt megtehetik, mi ezt meg szeretnénk változtatni. Vá- hiszen Európa támaszkodni fog az országonkénti jelentéstétel. Ez meg fogja változtatni a hozzáállást. A bizottságra vonatkozóan az immateriális javaknál igen a válasz, ezek nincsen értéke, hogyha ezeket tényleges emberek hozzák létre, akik ezt fent tudják tartani, illetve nincs értékük, ha csak nem értékesítik őket. A kereskedelem és az emberek között minden materiális javak el vannak fedve. A legtöbb materiális javak a világon adó tervezési eszközként szolgálnak, és semmi közük máshoz. Ezek a profit, profit shifting mechanizmus eszközei. Egy tagországban, Európában egy kijelölt személy szülővé válik a CCCTB alapján. Ilyen tagot ki lehet jelölni, ha úgy döntenek, hogy nem teszik ezt meg, akkor a bizottság ezt a kompetenciát a tagországra ruházza. Ha nem akarnak eleget tenni a szabályoknak, akkor nem tudnak itt kereskedni. De azt nem tagadják meg tőlük, hogy profitot termelnének. Ami az ártranszfert életi probléma az világ többi részére elszámolt? természetesen igen hiszen nem mert ez egy globális országonként jelentés tétel, de nem csak az EU-ban kéne, hogy ez kialakuljon, az OECD, ahol szintén töltök időt és előadok, ők a Profit Split alapot próbálják meg kialakítani, és ezt azért teszik, mert a CCTB-ből ez adódik. Tehát mi is ebben az irányba tartunk, ami a küszöböket illeti, az alacsony küszöböknél nem is tudom, hogy a 40 millióra szükség van-e. Itt az adatokat kell megnézni. Profitrelokációnál nagyon fontos, hogy a végső kereskedelemre ki lehet nevezni kereskedőket, mondjuk a Kajmán szigeteken, és lehet torzítani a versenyhelyzetet, és ez kockázat mind abban a javaslatban is, amit Donald Trump megfogalmazott. Éppen ezért egy forrás és célpont alapú megközelítést kell alkalmaznunk. a kutatás fejlesztésnél e, az jellemző, hogy a nagyvállalkozások ezt nem teszik meg. Az adózási szabályok megváltoztatása miatt nem fogja a vállalkozásokra rót terhet növelni. Tehát fontos ezekről a kérdésekről újból elgondolkodni, de küszöböt is meghatározni. Ha valaki multinacionális cég, akkor kötelező ccct t végezni, nincsenek meg az adatok ehhez, akkor ez az adott cég nem eh, tesz eleget az alapvető számviteli szabályoknak. És ha valakinek nincsenek könyvei, akkor az adóhatóságot természetesen ez a cég nagy mértékben érdekli. Thank you very much, uh, very much. Köszönöm szépen, Richard. Most pedig a bizottságot kérdezem, hogy szeretne néhány perc erejéig reagálni az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Igen, örömmel válaszolok bizonyos kérdésekre, amiket hozzánk címeztek. Nagyon dinamikus ez a panel, azt hiszem, hogy nagyon sok mindent hallottunk, ami által stabilabbá tehetjük majd a tárgyalások során ezt a javaslatot, és nagyon szívesen folytatom a párbeszédet önökkel. Szeretnék négy dologra reagálni. Először is, ami a rugalmasság elemét illeti. Mit teszünk mi? Egy arány, egy irányelvet, egy harmonizált közös társasági adóalapot javaslunk. Nagyon sok vállalat egyébként ezt örömmel fogadja. Egy nagyon stabil rendszerre van szükség, egy olyan rendszerre, amely nem helyezi az összes vállalatot egy állandó éves változás kezébe, illetve nem teszi ki őket annak, hogy évente változik a, a társasági adó kontextus. Ez azonban csak egy bizonyos küszöb után kötelező, mi megszabtunk egy küszöböt. Értem, hogy ezzel kapcsolatban viták merülnek fel a bizottság tekintetben, ahogy más esetekben is természetesen nyitott a vita irányába, de hogy miért szabtunk egy küszöböt? Azért, hogy a kisvállalkozások számára rugalmasságot biztosítsunk, hogy döntessenek az optin mellett vagy az ellen, és a hazai szereplők számára nagyobb rugalmasságot biztosítunk. A második megjegyzésem ebben az általános szabályozási környezetben a számviteli kérdésekre vonatkozik. Éppen elég nehéz egy közös társasági adóalapot kidolgozni. Ne helyezzük még ennek tetejébe azt is, hogy harmonizálni próbáljuk az Unióban a számviteli standardokat. Amit az adózás céljából megtettünk, az az, hogy biztosítjuk, hogy a CCCTB által ez egy jogi szöveg által nem bízzuk a nem nyilvános, a nem közjogi szereplőkre azt, hogy hogyan definiálják ezen standardokat. A javaslaton belül tehát meghatároztuk, hogy mi az adózható, mi az megadóztatandó alap, ezt tehát a szabályozó testületre bízzuk. Másodszorban, ami az adó kulcsot illeti, figyelemmel hallgattam, van, aki minimális adó mértéket támogat. Nagyon sok a szakirodalom cikk ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ami fontos, az figyelembe venni a politikai realitást. Mi a helyzet ma az Unióban? És a politikai realitás az, hogy egyáltalán nincs semmilyen szándék a mi részünkről, hogy a harmonizált minimális adókulcs irányába mozduljunk el, és azt hiszem, hogy a tanácsban sem vonz senkit ez, a, ez az ötlet. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan érv, amelyet fel lehet hozni, de a politikai realitás, illetve a vita eredményessége, hogy most szeretnék előrelépni vagy sem, ez adott, és éppen ezért ennek fényében úgy döntöttünk, hogy az átláthatóságot támogatjuk az adó alapnál, fellépünk az agresszív adótervezés ellen, és az átláthatóság esetében a tagállamokra bízzuk, hogy döntést hozzanak. Ami az immateriális eszközöket illeti, nagyon tetszett, amit Richard az imént kifejtett. Nem igaz, hogy ezt ne vizsgáltuk volna meg illetve hogy ne vettük volna figyelembe ezen javakat, hiszen nagyon sok alap elemet találnak ebben a javaslatban az a kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az immateriális eszközöket. De amikor egy csoporton belül fejlesztenek ilyen eszközöket, és Richard is ezt elmondta, vagy eszközökre van szükségünk, vagy emberekre és agysejtekre, amelyek kidolgozhatják ezt. Tehát ezt teljes mértékben figyelembe vettük, egy vállalatcsoport működése szempontjából is. Amit a gyakorlatban látunk, az, az, hogy vannak formulák, amelyek jól működnek modern gazdaságokban, anélkül, hogy figyelembe vennék a, az immateriális eszközöket. És az utolsó megjegyzésem nagyon fontos számunkra ez pedig a vesztesekkel és a nyertesekkel kapcsolatos vita. Nyilván mindannyian egyetértenek velünk abban a tekintetben, hogy a mi rendszerünk nem jó abból a szempontból, hogy veszteseket vagy nyerteseket dolgozzon ki, nem ez a célja. Ez a rendszer konvergenciára törekszik, kiigazításra, olyan módon, hogy a rendszer mindenki számára elfogadható maradhasson. Azt hiszem, hogy ennek, ebben a szellemiségben kezdi a bizottság a CCCTB-vel kapcsolatos tárgyalásokat. Vannak számok, adatok, nagyon átláthatóak voltunk, átláthatóan kezeltük ezeket, és átlátható módon nyilatkoztunk arról is, hogy mit jelentenek ezen adatok vannak az adóbevételekre vonatkozó adatok, és egyetértek önnel, Braze úr, a tagállamokkal együtt kell dolgoznunk, és az ő részükről is több átláthatóságot kértünk. A sajtóban nagyon sok a tanulmány, de azt mondják, hogy ezek titkos tanulmányok, amelyeket nem oszthatnak meg velünk, így nem konfrontálhatjuk egy adott vállalat, szervezet vagy tagállam értékelését egy másikkal. És szerintem ez egy probléma, hiszen a legegyszerűbb módja annak, hogy hogyan tisztázzuk, hogy lesznek-e nyertesek vagy vesztesek, illetve a legjobb módja annak, hogy kiigazítsuk a javaslatot, úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen, az az, hogyha teljes átláthatóságot biztosítunk, és úgy vitázunk, hogy beszélünk az alternatívákról, és arról, hogy milyen hatása lesz a javaslatnak. Tehát mi nyitottak vagyunk, és a tagállami, tagállamonként belemegyünk a részletekbe, hogy zökkenőmentesek, zökkenőmentes legyen a tárgyalás folyamata. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ezt a nézetet az előadó is osztja. Először Poltangot kérdezem. Köszönöm, elnök úr. Hát milyen következtetést is vonhatunk le? Először is szeretném megköszönni az előadásokat, a hozzászólásokat. Nagyon sok volt a hozzászólás, és azon gondolkozom most, hogy eh, hogyan foglaljam őket össze. A vitából egyértelműen kiderül, hogy mindenki a három C-t együtt veszi figyelembe. Senkitől nem hallottam azt, hogy az ellenkezőjét mondta volna, tehát nem szeretnék őket elválasztani egymástól, ez pedig egy nagyon fontos üzenet. Másodszorban pedig, ahogy a bevezetőmet is kezdtem, a CCCTB-nek komoly potenciálja van, hisz abból a szempontból, hogy modern adó rendszereket fejleszünk ki. Ha megnézzük Trump javaslatát, ez egy visszalépést jelent. A probléma az immateriális eszközökkel, illetve a vállalatközi transferek értékelésével kapcsolatban az, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy mit teszünk ezen formulákkal, hogyan tudjuk félretenni ezt a problémát, és más szabályrendszert kidolgozni. Azt hiszem, hogy ez lenne a megfelelő út, és meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy az EU és a nem EU-beli országok közötti nyerességelosztást megvizsgáljuk. A javaslat támogatja a KKV-ket, egyenlő versenyfeltételeket teremtene, de emellett lehetővé teszi a KKV-k számára azt is, hogy a nemzetközi porondra lépjenek, amennyiben ezt tervezik, támogatja ezen KKV-kat, amelyek növekednek, hiszen az adórendszer kevésbé lesz bonyolult. Azt hiszem, hogy ez a bizottság felé is egy nagy elismerés, hogy a javaslat egyszerűbb és értelmezhetőbb, ami, ami remek és végezetül azt mondanám, hogy ez az első alkalom, hogy erről vitázunk. Nagyon sok észrevételt feljegyeztem, hiszen végeredményben, amit szeretnénk az agi ja kapcsolatban, hogy mit tesz ez a gazdaság versenyképességével, ezt is feljegyeztem, hiszen egy olyan javaslatot szeretnénk, amely támogatásra tesz szert itt, a KKV-k részéről, a munkáltatói szervezetek is támogatják. Ugyanakkor a szkeptikus országokat is meg kell győznünk. Általában ezek a kisebb tagállamok. Tehát úgy kell kialakítani ezt a javaslatot, hogy ez egy olyan ajánlat legyen, amelyet nem lehet visszautasítani. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Köszönjük, Paul. Most pedig Alain a szó. Köszönetet szeretnék mondani az összes előadónak. Én nem tudok egyetérteni Bent Lukéval, még akkor is, hogyha az általánosokák szintjén, szintjén maradunk, az vita nagyon érdekes volt, és az előadók is nagyban hozzájárultak ehhez. Ami az immateriális javakat illeti, itt nagyon érdekesnek tartottam a vitát. Ami pedig azt a tényt illeti, hogy a szuperdedukció, amelyre javaslat történt, annak érdekében, hogy a befektetéseknél a ketchup kérdését ezzel nem lehet megoldani, ami a rugalmasságot illeti, itt a legfélelmetesebb az, hogy látjuk az összes szövegben a banki tevékenységekre vonatkozóan, számos ilyen szöveg van, ezeket vizsgáljuk ebben a szakbizottságban. Itt arról a nehézségről van szó, amelyet a folyamat hosszúsága jelenti, tehát ha egy irányelvet elfogadásra került, akkor ezt nagyon nehéz módosítani. Aztán nemzeti szinten történő fejlítés néha rugalmasabb, gyorsabb. Tehát ez hatékonyabb is egyben, és két megjegyzést szeretnék tenni, alapvető jelentőségűeket. Az első kérdés a küszöbre vonatkozik. A jobb oldal azt mondja, hogy csak a nagyvállalkozásokra vonatkozik a 750 milliós küszöb, amit használnak más területeken is, például az országonkénti jelentéseknél. A baloldal azt mondja, hogy minél alacsonyabb a küszöb, annál jobb, de szükség van a küszöbre egyáltalán. Szükség van erre. Két dologra van szó. Nekem egy nagyon egyszerű megjegyzésem van. Hát vagy a rendszer fejlődik, ebben a pillanatban miért kell ezt a, a fejlődést megakasztani, KKV-knak opcionális joguk lehetne. Ez kitűnő javaslat. Az a rendszer, amit felállítunk, úgymond akadályozna a vállalkozásokat. Tehát természetesen szeretnénk a fejlődést, az előrépést, egy olyan fejlődés, amely a legkevesebb bonyodalmat okozza, lesz bonyodalom, mivel minden egyes tagországban fiskális rendszert változtatunk meg közös adóalappal. Mindegy, hogy külön nemzeti rendszerek maradnak meg, vagy egy közös rendszer alakul -e ki. Én azt gondolom, hogy komolyan kell foglalkozni ezzel a lehetőséggel, hogy hogyan lehet ezt a rendszert az összes vállalkozásra alkalmazni, nem pusztán azokra, amely multinacionális tevékenységet végeznek. Hiszen a federális rendszerekben ez e, így működik az USA-ban. Például ez azt jelenti, hogy néhány e, évig lesz egy olyan időszak, amikor bonyolult lesz a helyzet mindenki számára, viszont e, ez két, három, négy, öt évig fog tartani, az adaptáció időszaka. Ha nem, akkor attól tartok, hogy egy olyan rendszer alakul ki, amelyben csak bizonyos küszöb alatti vállalkozásoknak kell a rendszert kötelező érvényen alkalmazniuk, a többiek pedig opcionális lehetőséggel bírnak, és ez új jogigazagokat alakítanak ki. Nincs válaszom erre a problémára, de fontos, hogy legalábbis a kérdést feltegyük. Azt gondolom, a nyertesek és vesztesek problémája egy fals probléma. Kik lesznek a nyertesek, kik lesznek a vesztesek? Ha egy ország azt mondhatja a CCCTB-nek köszönhetően, hogy a vállalkozások, akik nálam vannak, kevesebb adót fizetnek, vagy nem. Ez az ország így nyertes lesz, vagy vesztes háztartási, költségvetési kérdések szempontjából lesz pénze. Tehát ne vesztessünk sok időt erre a témára. Úgy érzem, hogy ez egy fals probléma. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, Ellen. És köszönöm persze minden meghívottunknak, hogy eljöttek, köszönjük, hogy két órán keresztül figyeltek erre az izgalmas pódium vitára jól indítottuk útjára ezt a vitát, folytos, lezárjuk a meghallgatást, és három perc múlva folytatjuk az eszákkal való vitát. Köszönöm. Ja, Yeah. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, foglal, folytatjuk a munkát. Mégpedig a 13. napirendi pont taglalásával, amely az ESZÁK, vagy az Európai Felügyeleti Hatóságok felülvizsgálata címet viseli, jelenleg pedig szeretettel üdvözölhetem Jacques de la Rousière Nem hiszem, hogy be kellene mutatni őt ebben a körben. Pályafutása és tevékenysége az Európai Unió történetével, illetve a gazdasági és monetáris unió történetével száz és ezer szálon függ össze. Éppen ezért igen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt jár körünkben. Ő az IMF ügyvezető igazgatója volt, a EBRD elnöke volt, és egy sor további a francia um, kincstár vezetője volt, egy sor további pozíció volt, és ő a nemzetközi monetáris rendszerünk tárgyalásának központjában állt a gazdaság és monetáris unió kiépítésében vett részt. A pénzügyi válság után pedig voltak éppen azt mondhatjuk, hogy Larosier úr a felügyeleti hatóságok rendszerének, vagy röviden az ezáknak, a European Supervisory Osoriteknak, felügyeleti hatóságok rendszerének létrehozója, szülő atya. Ezt a rendszert most áttekintjük, a bizottság egy eh, konzultációt indított útjára, erre igen nagy szükség van, hiszen a parlament már hosszú ideje mondja, hogy erre szükség van, át kell tekinteni a jogszabályokat. Mi több? A Brexit külön kihívást jelent számunkra. Ennek is nagy súlya van. és ez is egy lendületet fog adni abban, hogy a felügyeleti konvergencia irányába ellépjünk. Az áttekintés a, a hatóságok a hatáskörére, az irányítás rendszerére, a felügyeleti architektúrára vonatkozik. aztán a Twin Peaks, a kettős csúcsok rendszerére, ezen az elhíteresült néven ismerjük ezt. Illetve arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban a felügyeletek rendszerét biztosítani. Az ezák áttekintésének folyamatába a parlamentet, mint legfontosabb jogalkotót vagy társjogalkotót bevonják. És persze a bizottság vár a mi inputunkra, mielőtt a jogszabály tervezettel előállna. Mindezt elmondva, örömmel adom meg Zsáknak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, valódi öröm számomra, hogy itt lehetek, és különösen önnel eszmét cserélhetek. A múltban is sokszor cseréltünk eszmét, és mindig örömmel vettünk részt az ilyen termékeny eszmecserében. Bennem. Örömmel osztom meg a véleményemet a három hatóság működéséről, amelyet a 2009-es válság után hoztunk létre. Azóta 7 év telt el, és valóban itt az ideje annak, hogy e három felügyeleti hatóság működésének hatékonyságát és jövőjét áttekintsük, különös tekintettel a Brexit kontextusára. Azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a három hatóság jó munkát végzett, a célkitűzéseiknek megfeleltek, és munkatársaik eh, munkájának színvonala és a vezetés munkájának színvonala biztosította azt, hogy a komoly kompetencia központokká váltak, és az egész világ így tekint rájuk. Különösen a három ügynökség fontos szerepet játszott az egységes szabálykönyv kialakításában, a bankok, a biztosítótársaságok és piaci szereplők számára. Egy írásos anyagot készítettem elő, amelyben kitérek a három hatóság eredményeire, Ám annak érdekében, hogy rövidre foghassam magamat, és az öt perces határt is betartsam, mely határt rám szabták, ezt az első részt kihagyom, de az írásos szövegemet természetesen eljuttatom önökhöz, elolvashatják ezt. Ezért tehát a kihívásokról szeretnék beszélni, és az új fejleményekről. azt hiszem, hogy egy csomó kérdésre kell választ adni, hogyha egy még hatékonyabb pénzügyi rendszert akarunk elérni, és ez a célunk minnyájunknak. Először is a bordok, az igazgató tanácsok tagságára vonatkozó szabályokat kell áttekinteni, részletes szabályokat kell kialakítani szabályozóknak, nem kizárólag a felügyelőknek kell ezt végrehajtaniuk. És valami furcsa öm, csúszott be a felügyelő hatóságok az eszák működésének rendszerébe, és néhány héttel ezelőtt én magam sem voltam ezzel tisztában, de röviden elmondom, mire gondolok. Az történt ugyanis, hogy csak a nemzeti felügyelők képviseltetik magukat az eszák igazgató tanácsaiban, de nemzeti szabályozók nem voltak éppen, tehát a nemzeti pénzügyminiszterek nem képviseltetik, minisztériumok nem képviseltetik magukat. Hát ez egy kicsit furcsa mégiscsak, hogy azt kérjük az felügyelő hatóságoktól, hogy a szabályozás kialakítását felügyeljék. A felügyelet célja nem az, hogy szabályokat írjon. Éppen ezért célra vezető volnam, helyes, hogy a felügyelők képviseltetik magukat a bordokban, az igazgató tanácsokban, de helyes volna, hogyha ezekben a testületekben bizony a nemzeti szabályozók is képviseltetnék magukat, hiszen a jelenlegi rendszer sok hátrányjal jár. Egyrészt a felügyelő nem szívesen fogalmaz meg szabályokat. Másrészt a felügyelőnek még kevésbé van ínyére, szakmai ínyére, ha mondhatjuk így, hogyha a vita esetleg éppen azon felügyelőket bírálja, akiket ő képvisel. Azaz tehát, ha csak a felügyelőknek bízzuk, felügyelőkre bízzuk, hogy a felügyelő tanácsokban üljenek, akkor megreked a változás, nem történik mélyreható változás. Ez az első észrevételem. Második észrevételem, az irányítási struktúrát, tehát a bordok, a felügyelő testülete, az igazgató tanácsok irányítási struktúrája vonatkozik. A jelenlegi rendszer a nemzeti képviselőknek ad ö, döntő befolyást az ezák irányításában. Ez normális és elfogadható. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy meg kell akadályozni, hogy a nemzeti hatáskörre rendelkező hatóságok ezt lehetőségként alkalmazzák, hogy egyoldalúan szabályokat fogadjanak el, vagy helyi szabályokat vegyenek be az általános szabályokba, annak érdekében, hogy a hazai öm, megtakarítókat, betéteseket, vagy bármilyen gazdasági szereplőt helyzetbe hozzanak. Úgy gondolom, hogy a közös szabálykönyv könyv gondolatába, gondolatába ütközik ez a megközelítés, hiszen ez a fragmentáció veszélyével jár, és a bankuniót és a pénzügyi egységes piacot veszélyezteti. Azt is megállapították már, hogy bizonyos feltételek mellett az eszák nem voltak képesek arra, hogy a technikai szabályok konzisztens végrehajtása fölött örködjenek. Hogyha mindezt megfontoljuk tehát, akkor igenis feltolul a kérdés. Megnyugtató, kielégítő ez a rendszer? Itt vannak ezek az ügynökségek, vagy hatóságok, feladatuk az, hogy szabályokat hozzanak, és biztosítsák, hogy a fel, felügyelő hatóságok konzisztens módon alkalmazzák a szabályokat. Nos, azonban a hatóságok teljesen hatalom nélküliek, hogy nem mondjam impotensek a maguk által hozott szabályok végrehajtásának érvényesítése tekintetében. Az ezák rá tudnak mutatni a szabályszegésre, amikor az uniós szabályokat nem hagyják be, a gold platingre gondolok, vagy pedig a szisztemikus kockázatok kiküszöbölésében való hiányosságokra mutathatnak rá, de nem tudnak hatékonyan fellépni, ugyanis nem rendelkeznek szankcionálási jogkörrel. Tehát, hogyha egy picit elgondolkozunk ezen, akkor az ember azt kell, hogy mondja, hogy ezeknek az ügynökségeknek adtuk meg a jogkört, hogy az irányelv egyes szintjéből eredő, vagy a level van szintről eredő szabályokat, meg, szabályokból eredő kettes és további szintű szabályokat megfogalmazzák a level 2, level 3 szabályokat megfogalmazzák, ám ha a tagállamok ezeket nem alkalmazzák, akkor maguk az EBA-k, a felügyeleti hatóságok nem tehetnek semmit. Azt gondolhatnánk, hogy a peer pressure lehet a megoldás, de nem, ez egy tévedés a peer pressure, az azonos szinten álló, egyenjogúak egymásra gyakorolt hatása egy igazi brit elképzelés, de hogyha vannak országok, akik eh, megátalkodottan eltérnek a közös alapoktól, akkor a peer pressure eszközével bizony nem lehet semmit se elérni. Egy szóval a hatáskörök és a szankciók kérdése megkerülhetetlen akkor, hogyha a CMU-t, illetve a bankuniót eh, ki akarjuk terjeszteni, a kötelező mediáció eh, kérdését és a kötelező szabály határozatok kérdését is tisztázni kell, ugyanakkor a szankciók kivetésének lehetőségét a bizottságtól az, az ezák irányába kellene delegálni. Annak érdekében, hogy az európai közérdeket, vagy az összeurópai érdeket támogassuk, Elképzelhető volna az is, hogy az igazgató testület, tehát az ezák igazgató testületei átalakuljanak igazgató tanácsa, executive boarda, melynek független állandó tagjai vannak, akiket nem a nemzeti felügyelőhatóságok delegálnak. Egy ilyen executive board, vagy végrehajtó igazgató tanács legfőbb szerepe abban állna, hogy maga dönthetnem bizonyos területeken, például a kötelező mediáció, vagy az on-site vizsgálata, a helyben végrehajtott, pénzintézetnél végrehajtott vizsgálat tekintetében, és persze a tagjai, a felügyelő tanácsokból is jöhetnének, és így a döntéshozatali folyamatot még hatékonyabbá lehetne kialakítani, és még európaibbá lehetne tenni. Vannak itt még más változások, amelyek vélhetőleg még becsvágyóbbak, mint a fent említettek. Egy-két szereplő tett ezekre javaslatot. Például melyek ezek? az EU szinten bizonyos felügyelő funkciók centralizációja, amely a határokon átnyúló tevékenységre vagy entitásokra vonatkoznának, a határokon átnyúló termékek regisztrációjára, központi regisztrációját lehetne végrehajtani. Más javaslatok pedig a közvetlen vagy a megosztott felügyelet kiterjesztését irányoznák elő az ESMA és az EIOPA között. Az EIOPA-ra egy új megbízást lehetne adni. Ő a belső modellek folyamatos áttekintését hajthatnák végre. Aztán a hatóságok további technikai részletekben is dönthetnének, erre szükség van azért, mert az új bankszabályok hatalmas eh, részletgazdagsággal nehezkednek a szereplőkre, az ESZÁK-nak pedig lehetőségük volna arra, hogy még jobban interakcióba lépjenek a parlamenttel, a tanácssal és a bizottsággal ezekben a kérdésekben, és így a delegált jogszabály alkotásban, illetve a másod, harmadik szintű jogszabály alkotásban minőségi előrelépést lehetne elérni meg lehet, hogy becsavágyó, de mégis nagyon fontos cél az, hogy lehetővé tegyük az eszák számára, hogy közvetlen párbeszédbe lépjenek a pénzintézetekkel, mi több, hozzáférjenek eh, a pénzintézeti információkhoz. Érdekes helyzet ez, hogy itt az EBA, az Európai Bankhatóság, aki voltak éppen az Unióban működő bankok felügyelője volna. Ám ha az EBA-ban kétség jelenik meg bizonyos adatok, mely a bankok, vagy egy bank vagy bankoktól emelnál, származik, bankok tekintetében az ebben nem veheti fel a kapcsolatot a közvetlen pénzintézete, mondván, hogy magyarázatok el ezeket a statisztikai adatokat, hiszen ezzel szabályt szegne, hiszen először a nemzeti felügyelővel kell felvenni a kapcsolatot. Ez elég furcsa az igazgató tanács elnökének mandátumát is ki lehetne terjeszteni, erre is vannak javaslatok. Például az IMF igazgató tanácsában szerzett tapasztalataim, én ugye az igazgató tanács elnöke voltam, épp úgy, ahogy a hatóságok elnökei is tagjai a felügyelő tanácságoknak, szóval emlékszem arra, hogy az IMF belső szabályai E, szavazat egyenlőség esetén e, nekem döntést hozatali szavazatot e, vagy súlyozott szavazatot biztosított. Nem éltem ezzel sohasem, de mégis egy ilyesfajta megerősített státus az elnök számára segíthet. A funding arrangement, a finanszírozási rendszerek átdolgozása is szélrevezethető volna, figyelembe véve az Európai Unió költségvetésének mindig túlterhelt feszes voltát, tehát ki lehetne egy olyan finanszírozási rendszert találni, amely függetlenné teszi az EU költségvetéstől az eszek finanszírozását, akár úgy is, hogy az iparági szereplők finanszíroznák ezt. Ám csupán, hogyha az eszákat bevonnák a közvetlen felügyeletbe. Ebben az esetben szólhatnának bele a befizetők abba, hogy hogyan használják fel a pénzüket. Azt hiszem, erre vonatkozó szabályokat érdemes volna még kialakítani. Az utolsó észrevételem a Brexitre vonatkozik. A Brexit kihívás, de ugyanakkor lehetőség is arra, hogy az eszák működését jobbítsuk, hatékonyabbá tegyük. Az Egyesült Királyság valóban az Európai Unió legnagyobb pénzügyi piaca, Európa legnagyobb piaca, az európai tőkepiac legnagyobb részét kihasítja magának. A Brexit után a 27 EU tagállam joghatóság, jó jogrendszerében a tőkepiacokat meg kell erősíteni. Ide tartozik az is, hogy meghaladják az EU tőkepiacok jelenlegi fragmentációját, megfelelő léptékű gazdaság jöjjön létre, és a hálózatok kvázi szinergia hatását lehessen elérni a 27-ek pénzpiacai között. A 27-eknek ugyanakkor meg kell erősíteniük a felügyelő képesség, felügyeleti képességeiket, akkor, hogyha arra számítanak, hogy jelentős banki és pénzpiaci tevékenység irányul majd át Londonból az európai pénzpiacokra. További lehetőség volna az is, hogy az ezákat a felügyelő hatóságoknak akár engedélykiadási jogkört is biztosítsunk, kvázi úgy, mint, a, mint ahogy ezzel a hatáskörre rendelkező hatóságok rendelkeznek, illetve ezeket vissza is mondhatnák, hogyha úgy gondolják, hogy az európai normák nem érvényesülnek. Ez fontos. Tehát ha a Brexit megtörténik, akkor bizony arra van szükségünk, hogy a 27 tagállam megfelelően felkészült legyen azért, hogy pénzügyi integritásukat megőrizzék, a szabályukat pedig betartassák. Az ESMAM egy nagy kompetencia központtá vált. Emlékszem, hogy régen ugye mindig arra panaszkodtak, hogy nincsen EU tőkepiaci szabályozó. Azt mondogatták régen a kritikusok, hogy nem létezik európai tőkepiac, csak az SEC, az európai fel, az USA felügyelő tőke, tőzsdei és piaci felügyelő hatóság az egyedüli felügyelő hatóság. Hát mára ez már nem igaz. 10-15 évvel ezelőtt ez igaz lehetett, de mára ez már nem igaz. Az SEC is pontosan tudja, hogy az ESMA az az európai intézmény, amely a hasonló szerepet lát el, és az SEC bizony nagyon komolyan veszi az ESMA tevékenységét. Egy szóval a Brexit megítélésem szerint nem fogja megváltoztatni az ügynökségek, illetve hát a hatóságok, az eszák jelentőségét, sőt, sőt, sőt, sőt, sőt, mi több. A CMU működésében, a befektetők védelmében továbbra is nagy szerep hárul rájuk, és ehhez vélhetőleg az ESZÁK hatáskörét kell majd megerősíteni, ráadásul pedig az irányítási struktúrát a fentebb vázoltak szerint kell átalakítani. Ami az EBÁT illeti, hát komoly változások állnak előttünk. Ugye a Brexit közvetlenül kihat az EBÁ-ra, hiszen nem maradhat Londonban tovább és egy más tagállamban kell helyszínét megtalálni. Hát rövid előadásomban a Twin Peak gondolatról nem beszéltem, amiről az elnök úr beszélt az előbb, de persze a vitában szívesen válaszolok a Twin Peak-re vonatkozó kérdésekre is. Azzal zárható mondandómat, hogy a Brexittől teljesen függetlenül az EU-nak olyan hatásságra van szükség, amely az normák betartása felett őr, őrködik, aki a megfelelő stressztesztek végrehajtását biztosítja, aki a országok között a jogszabály végrehajtás és a divergencia esetén közvetíteni vagy mediálni tud. Ezért nagyon fontos, hogy ez ezákat ne csak hogy megtartsuk, hanem meg is erősítsük. Hiszen ez erősíti majd meg a felügyeleti konvergenciát az egységes piacon, és úgy hiszem, hogy erre nagy szükség van. Röviden még a jövőről. Miután a Brexit tárgyalások véget értek, az Egyesült Királysággal való tárgyalások eredménye kihat majd arra, hogy milyen kapcsolat jön létre, illetve meghatározza, hogy milyen kapcsolat jön majd létre az Európai Unió és az Egyesült Királyság között. Ezt ma nem tudjuk előre látni. De egy gondolatot mégiscsak, hagyj vigyeszek még ide. Azt hiszem, hogy a londoni pénzpiac fontosságát figyelembe véve kijelenthetjük, hogy minnyájunk érdekében áll majd, hogy az ezmát egy olyan platformként használjuk, melyben az Egyesült Királyság és az EU közötti jövendőbeli együttműködést is körvonalazzák. Az Egyesült Királyság pénzpiaci szabályozója megítélésem szerint esetleg az ESMA egy társult együttműködője lehet. Ez volna a jövőkép. Egy ilyesfajta státuszt tudok elképzelni az Egyesült Királyság szabályozó testületének, és így az Európai Unió és az Egyesült Királyság azzal a lehetőséggel rendelkezne, hogy közösen dolgozzanak mégpedig koordinált módon ezen fontos kérdésekben. Úgyhogy egy valóban releváns, a világon figyelembe vett és releváns európai piaci hatóságot akarunk létrehozni, amely tényleg az FCC-vel primus inter parisként működik, akkor ezt a lehetőséget nem szabad elvesztegetnünk, erről van itt szó, arról is persze, hogy az ESMA meg esetleg más ezák képviseltetik majd magukat az Egyesült Királyság hasonló hatóságainak tanácsában, igazgató tanácsában. Tudom, hogy ez még egy provokatív gondolat, és az Egyesült Királysággal való tárgyalások fényében tudjuk majd kialakítani végső véleményünket ezekről a kérdésekről, de én ez irányba gondolkozom. A jövő a nemzetközi intézményi együttműködéseké. Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy az intézményi javulások mögött, melyekről beszéltem, egy súlyos és alapvető kérdés húzódik meg, ez pedig a tagállamok közötti és a tagállamok hatóságai közötti bizalom kérdése. Hiszen ha nem bíznak egymásban a tagok és a hatóságok, hogyha nem képesek a gazdasági, gazdaságpolitikai kérdésekben egy legalább valamilyen fajta konvergenciát elérni, akkor nagyon nehéz lesz az országokat arra kényszeríteni, hogy intézményrendszerüket javítsák, a bizalom feltételének kell teljesülni először. A bankunió bizony még nagyon fragmentált és nagyon távol áll egy igazi bankuniótól, és ez épp a bizalom hiányra vezethető vissza. Tehát ne feledjük el, hogy a túlzott optimizmusú, az optimizmusra nincs okunk, az intézmények javulása tekintetében nagyon végig kell gondolni a változtatásokat, és még fontosabb az, hogy létrejön a tagállamok közötti igazi kölcsönös megértés és bizalom. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Delarozier úr, köszönjük szépen ezeket a nagyon fontos megjegyzéseket. Nagyon sok meghatározó gondolatot hallottunk, illetve konkrét fellépési lehetőséget is, beleértve azon által végén említett kérdést, a, az együttműködési platformot. Én ezt egy nagyon e, érzékeny témának, illetve nagyon fontos javaslatnak tartom. Elellem a szúr kolléga kap először szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönetet szeretnék mondani Lerozier elnök úrnak, nagy benyomást tett ránk az a mód, ahogy ő követte az ajánlások megvalósítását, amelyet 2009-ben az ő munkacsoportja fogalmazott meg, illetve az értékelése nagyon értékes számunkra. Két kérdésem van. Az első, és ez kapcsolódik az utolsó megjegyzéséhez, elnök úr. A 2009-es jelentésükben azt említik, illetve remélik, hogy lesz majd egy spontán megvalósítás, a tőke szabadon áramolhat, és a banki konszolidáció határokon is megvalósulhat. Viszont azt is megjegyzik, hogy annak idején a nemzeti szabályozások erősek maradtak, tehát itt van egy ellentmondás. Ma azt látjuk, és az utolsó megjegyzésben erre tért ki, az európai pénzügyi piac nem létezik, a bankunió csak gyerekcipőben jár, ez pedig paradox helyzetet jelent. És volt egy szabad megtakarítás, amely európai Szegedészben hozzáférhető volt, illetve volt Európában egy igény a befektetésekre, illetve Görögországot is, de a nemzeti szabályozások megakadályozzák az északi részt abban, hogy elmenjenek a déli országokba befektetni. Ön mit gondol a bizalom kapcsán, amire kitért, hogy a felügyeleti rendszerek megreformálása hozzájárulhat-e ahhoz, hogy felgyorsuljon ennek a pénzügyi piacnak a tényleges megvalósítása, a közös tőke piacának megvalósulása. És a második kés, kérdésem, a Twin Peak-et említettem, említett egy ajánlást, amit megfogalmazhat majd annak idején, hogyha ugye Londonból távozik az LBA, át kell csoportosítani hatóságok egy részét eh, a jelenlegi rendszerben. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kér- két kérdést. A 2009-es jelentés annak idején készült, amikor még nem sikerült kilé lábani a válságból, a válságból, ami 2010-ben kezdődött és folytatódott az ezt követő években. Mikor ön azt mondja, hogy a jelentés arra a feltételezés alapul, hogy a pénzügy, pénzügyi globalizált európai piacok létrejönnek spontán módon, ez valóban igaz, annak idején az volt az elképzelésünk, hogy a benzinpiacok egyesülnek még jobban, eh, mint ez annak idején jellemző volt, de a valóságban, ami történt, az az volt, hogy az államadósági válság kapcsán a piac feldarabolódott, széttöredezett. Mivel a bizalom, erről beszéltem korábban, eh, helyet adott a kételkedésnek, és több eh, probléma is felmerült. Az egyik a banki csoportokat illetően, hiszen a banki csoportok, a határokon átnyúló európai banki csoportok, ezekből volt néhány, akik 2009-ben már léteztek, és úgy gondolkoztak, hogy ők európai csoportok, és nem álltak meg úgymond a határoknál. A Nemzeti Felügyelő Hatóságok kérésére. ...2009-ben ö, csoportok voltak, európai következetés vontak le, ők európai finanszírozók voltak, és nem volt túl sok határon átnyúló európai csoportosulás, de néhány létezett. A szabályozók úgy érezték, hogy ez túl veszélyes. És egy kicsit be akarták börtönözni a nemzeti tervben a likviditási tartalékokat, ez pedig ellenébe ment a globális finanszírozásnak. A második következmény pedig az volt, ennek hatása volt a pénzügyi piacra. A pénzügyi piacok féltek. A kockázatok miatt a kamatokat vádolták. És ennek hatása volt az alapokra is. Önnek igazán, amikor azt mondja, hogy a pénzügyi rendszer, a monetáris rendszerben, ez az USA-ban így működik, tehát a pénzügyi rendszer fontos, hogy egységesüljön egy monetáris unióban de ez nem valósult meg. Szétdarabolódott. Más közgazdászokkal kizetettem egy feljegyzést, annak idején 2012-ben arról, hogy abszolút szükséges, hogyha szeretnénk banki uniót megvalósítani, nem is a szélpénzi piacok uniójáról, akkor Nélkülözhetetlen az, hogy a tőke mozogasson Európában, és eljutasson azokba a térségekbe, amelyeknek szükségük van a beruházásokra. Itt felhívta a figyelmet egy olyan témára, amely rendkívül fontos. Javítani kell az architektúrát az európai felügyeletnél, ami lehetővé teheti a, a visszanyerését. Ez pedig a politikák jobb konvergenciára kell támaszkodik. Ami a Twin Peaks-et illeti, csodás kell, hogy okozzak. Engem a Twin Peaks témája nem igazán érdekel. Tanulmányoztam a témát a szakmai e, pályafutásom során, vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban, az ellenőrzéseknél, a biztosító társaságoknál, bankoknál alkalmazzák ezt, tehát vannak olyan tapasztalatok, amelyek jól működtek, és vannak olyan tapasztalatok is, amelyek nem működtek. Tehát ez a környezettől függ nagy mértékben, a hangulattól, amely uralkodik az adott szervezetnél. Tényleg egy kicsit hezitálok, mi szerint ez egy nagyon jó formula volna, az Európa egyesítése. Erre nem tudok választ adni. Nagyon jó kell lenni, amögött, ha ezt a lépést megtesszük. Ebben a témában is készült számos tanulmány, de én nem vagyok meggyőződve igazán erről. Köszönöm. Köszönöm, Pervas Berez. Köszönöm szépen, Larozér úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ez az ekkorban az első eszmecsere az eszek tekintéséről, és azt gondolom, hogy természetes, hogy ön itt van velünk ebben a témában. Egyszerűen nagyon sok munkát végzett ezekről a kérdésekről, illetve a parlamentális rendszeres eszmecserét folytatott. Két kérdésem van. Az első, Ön említette a bankunió kérdését. A bankunió eh, módosította a rendelkezéseket, Ön mit gondol arról, hogy ez megváltoztatja a helyzetállást, felállást, illetve beszélt az eszmáról egy kicsit, Az eszme és az Európa esetében nem ugyanezt kell elvégeznünk. Második kérdésem, ön beszélt a széttöredezettségről, az államadósági válság kapcsán, a hitelminősítő intézetek felébredtek, Ezeket mind megéltük, és mindez megakasztotta a banki csoportok dinamikáját, határokon átnyúló banki csoportok dinamikáját, ezt megpróbáljuk most újra felépíteni. Szabálykönyvvel, amelyben a felügyelők működnek. Nagyon fontos ezeknek a nemzeteken átnyúló csoportnak a léte, Ezért fontos, hogy mindez az európai tőkepiacon hatékonyabban működjön. Nem, nem kell esetleg eh, visszatérnünk a 27-es, 28. rezsimre, speciális rezsimre esetleg. A eh, nagy eh, transznacionális bankok esetében, és van egy harmadik kérdésem is. Visszatérnek el a úr kérdésére, ami a Twin Peaks-et illeti. A Twin Peaks-ről beszélünk, akkor a korábbi holland modellre gondolunk, a banki biztosítási modellre, de a bankunióban a tényleges kérdés az következő, és azt gondolom, hogy ez egy másik eh, vetületű kérdés, Köszönöm szépen. Kedves Berez képviselőasszony, köszönöm ezeket a kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, ez egy nagyon fontos felvetés, hiszen struktúrás kérdéseket érint. Létrejött ez a rendszer 2009-ben, ennek meg volt a maga logikája, és amikor egy bankuniót hoztunk létre néhány évvel azután, akkor a két logika nem igazán esik egybe, nem élhetnek egymás mellett. Egy olyan témáról van szó, amelyet annak idején én is taglaltam, felvetődtek benne ezek a kérdések, és a kérdésem a következő, és én mindig is ezt mondtam, amikor ezt a kérdést feltették nekem. Az összeszem létrehozása, ami tulajdonképpen megszünteti az akadályt, az Európai Unió minden tagországa, a monetáris uniójának tagja csatlakozott ehhez a mechanizmushoz, az egységes felügyeleti rendszerhez. Én nem gondolom, hogy az SSM létrehozása bármit is változtat azon a logikán, amit alkalmaztunk. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Az SSM nem szabályozó szerv, ezt pedig nagyon fontos hangsúlyozni. A szabályozás követi ezt a görbét, második szinten, harmadik szinten, és alkalmazható nem csak az Európai Unió Monetáris Uniójára, ennek tagjaira, jelöltjeire. A rendelet, illetve a szabályozás erre vonatkozik. Hogyha az SSM eh, ezt szeretné, akkor elveszítjük a közös szabálykönyvet. Az én tapasztalatom az, hogy a közös szabálykönyv nélkül nincsen egységes pénzügyi piac. Tehát nagyon fontos ezt megtartani, feltétlenül meg kell tartani. Természetesen a küszöböket kiigazítani, monetáris unió tagjainál, hiszen ezek nagyon fontosak. és a szavazásnál erre módosítás tekintettel kell lenni. Nem ugyanabban a földrajzi környezetben mozgunk már a Brexit kapcsán. Tehát itt a, szav, a szavazás, a szavazati jogkérdése kicsit bonyolultá vált. Második kérdés. A 28. rendszer kialakítása. Én úgy érzem, nem gondolkoztam el, erről a kérdésről eléggé mélységében, de afelé hajlok, hogy a 28. rezsim opcionális, amely a legjobb rezsim lehet, és ezzel az egységes piacot tagadják meg. Nem egy olyan piacról van szó, ahol 27 különböző rezsim létezik, és lehet csatlakozni a 28-hoz, hanem egy olyan piacról van szó, ahol egyetlen rezsim eh, létezik, ez a közös szabályok könyve, amely mindenkire kell, hogy vonatkozzék. Ami pedig a Twin Peak-et illeti, a kérdés, hogy nyilván gondolkozhatunk, egy nagyon érdekes kérdés. Az USA-ban néhány nappal ezelőtt egy nagy amerikai Paul Walker, aki mindenkit tiszteletben tartott, azt mondta, hogy abszurd hat eh, ellenőrző szervezetet fenntartani a pénzügyi ügyekben. Hat ilyen van, a Fed, az FBIC, Control of the Currency nevű testület, nemzeti hatóságok a különböző államokban, a biztosítóknál, és van még néhány további is, amelyeket most elfelejtettem. Tehát itt nem a Twin van szó, hanem a teljes szeparációról. Én úgy érzem, hogy Európában eh, elég jól megoldjuk a feladatokat. Három pik van, a biztosítók, a bankok, és a gps t Mindenben benne van minden, és mondhatjuk azt, hogy a legjobb konstrukció, hogyha mind a hármat egyesítjük, és ez mind benne van. Én személy szerint nem vagyok biztos abban, hogy ez az egységesítés, ez az intézményi egységesítés plusz hatékonyságot eredményez. Én azt gondolom, hogy a biztosítási ágazat nagy mértékben különbözik a banki rendszertől, nem ugyan eh, arra a kockázatról van szó, nem ugyan arra a mérlegről, nem ugyan azokra a pénzügyekről. Én úgy érzem, hogy a bankok az egy dolog, a eh, biztosítók eh, és a pénzügyi piac egy másik dolog. hát jó lenne egy egységes szervet létrehozni, minél nagyobb a szimbiózus, annál, szimbiózus, annál több a szinergia hatás. Egy kicsit vonakodom ezekben az ügyekben. Európában gyakran hajlunk afelé, hogyha tűjesen akarok fogalmazni, hogy az intézmény változásokat lámpásként használjuk. Köszönöm. Tíz percünk maradt, úgyhogy összecsoportosítanánk talán a kérdéseket, és utána hallgatnánk meg a választ. Kay. Köszönöm, de lá, Hozier úr, mivel nagyon sok változás történt a kezdeti munkája óta, a válság válságon keresztül is. Egyetértek az eszákkal kapcsolatos véleményével, hogy őket most már globálisan elismerik munkájukért. Egy másik terület, amely azóta komoly változáson ment keresztül, ez a globális együttműködés, a pénzügyi felügyelet, valamint a CCP-k felügyelete és szabályozása között. Ugyanakkor néha nehezünkre esik működtetni a rendszert, főleg az EU és az USA elismerése szempontjából, hogy ismerjék el egymás rendszereit. Másfelől azonban gyakran a pénzügyi felügyelők technikai szakértelmével magyarázható, és tudom, hogy frusztráló ez, ezt Szingapurban, Hongkongban, az USA-ban, Kanadában is hallottam, több helyen említik ezt világszerte. A technikai űrt hogyan tudjuk áthidalni? Lát-e akadályokat, például jogi akadályokat? Az ESMA az ekvivalenciával kapcsolatos tárgyalások során betöltheti a bizottság helyett a vezető szerepet? Jó kérdés. Még valaki? Egy második kérdése is van? La question que je voulais poser rejoint celle... Az a kérdés, amit el akarok tenni, ez először kapcsolódik. Itt Zsagla mm, Rozier úr személyében ez a szerencsénk van, hogy nagyon tapasztalt szakértővel beszélhetünk. Az nem beszéltünk az eurozónáról, más monetáris szervek, nemzetközi szervek kapcsán sem. Ön hogyan látja ezt a problémát? Poltánk. És végül Poltánk következik. Köszönöm szépen, megpróbálom röviden. Köszönöm először is a bevezetőjét, ami nagyon érdekes volt. Azt látjuk, hogy a bizottság a tőke piaci uniót megpróbálja keresztül vinni támogatást kap ez a parlamentben, de meglep, hogy az egyik prioritás itt nem az európai felügyelet. Az ön szavaiból arra következtethetek, hogy jobb eszákra van szükség ahhoz, hogy egy európai tőke piaci uniót létrehozzunk? Mire van szükség a változáshoz ezen eszáknál? A milyen változásra volna szükség. Másodszorban pedig a Brexit az ön szavaiból ítélve egy lehetőség, ugyanakkor egy fenyegetés is, már az a tény, hogy, a, hogy az intézmények vagy a G.P. Morgan a tevékenységét áthelyezi az Egyesült Királyságból Európába. Ez további töredezettséget jelentett akkor a kontinentális Európában? Hiszen minden kormány és hatóság megpróbálja ezeket saját országába vonzani. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Ami az első kérdést illeti, az együttműködést a fontos joghatóságok között. Igen, a bizottság a folyamat élére állt, főleg ami az ekvivalenciával kapcsolatos tárgyalásokat illeti, és ez más joghatóságok számára frusztráló, hiszen ők lehet, hogy jobban hozzászoktak ahhoz, hogy a felügyelők döntenek, a felügyelet dönt az ilyen kérdésekben. Valóban ez egy olyan téma, amelyet én a következőképpen értelmezek. Amíg nem vagyunk, amíg nem leszünk egy teljesen egy valódi unió, ami több, mint egy tagállamokból álló unió, nem lenne logikus, nem logikus, hogy az Európai Bizottság dönt egy ilyen kérdésben az ekvivalenciáról, ugyanis, hogyha ezt egy felügyeletre, egy felügyelőre delegáljuk, akkor a tárgyalás politikai lendülete vészel. A bizottság sokkal inkább képviseli az Európai Unió végrehajtó testületét, mint eh, ahogy azt eh, egy ESA tenni. Lehet, hogy ez a kérdés egy részletkérdés, amelyel nem vagyok tisztában, de megértem a frusztrációt. Lemasszűr úr kérdésével kapcsolatban pedig megemlítette a reprezentativitást, illetve az Európai Unió képviseletét olyan testületekben, mint a Nemzetközi Valuta Alap. Ugyanazt a választ adhatom neki. Ameddig tényleg úgy érezzük, hogy Franciaország érdeke a jövő nemzetközi monetáris rendszerek megvitatása témájában annyira konkrét és annyira fontos, hogy ezt a hatáskört nem ruházzák át egy uniós képviselő. Tehát amíg így gondolkodunk, nem lesz képviselve az Európai Unió a Nemzetközi Valuta Alap irányító testületében. A közös aspektusokról még nem beszéltünk. Minden esetre én nem hangsúlyoznám azt, hogy az Európai Unió szerepet kapjon a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap vezető testületében, anélkül, hogy biztosak lennénk abban, hogy valóban egy hangon szólalnánk fel. Egy nagyon jó kérdést tett fel a CMU-val kapcsolatban. Én úgy ítélem meg, hogy a Brexit elkerülhetetlenül változásokat fog előidézni a pénzügyi intézmények székhelyének tekintetében. Ezen változások egyértelműen azt eredményezik majd, hogy a Nagy-Britanniában székhelyel bíró intézmények a kontinentális Európába kerülnek át. Más fordított irányban ez nem működik. A változások horderejét nem tudom megítélni, de nem lepne meg, hogyha rendkívül jelentős mértékű változásokról lenne szó. Éppen ezért erre fel kell készülnünk itt a kontinensen, és megfelelően kell reagálnunk, és a szabályok egységesek kell legyenek az a kapcsolatban, hogy az olyan intézmények, mint az ESZÁK hol e, kapnak helyet, ebben biztosak kell legyünk. És e, meg kell győződjünk arra, hogy legalább olyan jók vagyunk mi, mint e, az Egyesült Királyságbeli intézmények, már ami a felügyeletet illeti. Említettem néhány példát, azzal kapcsolatban, hogy véleményem szerint mit tehetünk az eszákkal, hogyan tudjuk elősegíteni ennek a kibővített tőke eh, piaci uniónak a végrehajtását. És ez egy nagy kihívás lesz mindenképpen. Én minden esetre úgy látom, hogy eh, nem szabad megfeledkeznünk az európai dimenzióról, a pénzügyi piac európai dimenziójáról a Brexitet követően. Éppen ezért végüledményben a közös érdekünk az, hogy egy megfelelő környezetet, egy megfelelő vállalati környezetet teremtsünk, és nem egy kaotikus környezetet. Kay is tett egy felvetést a CCP-kkel kapcsolatban, ha erre esetleg válaszolna. Rendben, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül hasznos és érdekfeszítő eszmecsere volt. Reflektálunk majd a felvetett pontokra. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindenben egyetértünk a Twin peaks kapcsolatos kételjeivel is, és a felülvizsgálathoz hozzá kívánunk járulni, hogy valóban egy egyedülálló, egységes piacot teremthessünk a pénzügyi ágazat számára, amelyben a konvergencia kapacitás is erős lesz a felügyelet szempontjából. Köszönöm. he said He don't. Dear colleagues, we... Tisztelt kollégák, folytassuk, hogy aztán időben elkezdhessük a szavazást is. A következő napirendi pontunk a könyvekkel kapcsolatos héja mértéke, ha nem tévedek az előadó, tisztelt kollégám Tom. Köszönöm szépen, elnök úr. Az észrevételeimet hollandul fogom közzétenni. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a nagyon konstruktív módosítókért, amelyeket előterjesztettek. Noha nagy volt a kísértés, bár ezt mindezt már régen át kellett volna ültetni a gyakorlatba. Nem is értem igazából, hogy ezt a jogszabályt vajon miért nem hozták meg már hamarabb. Ez is bizonyítja, hogy Európa kis dolgokban nagyon sok időt igényel. Minden esetre a bizottság jó egyensúlyt teremtett, volt egyfajta kedvezőtlen bánásmód, amelyet meg kellett szüntetni, és rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak a kedvezményes adómérték témájában is. Van egy kompromisszum, amelyet javasoltam, azért, hogy Ludwigson képviselők, illetve a Kulturális Bizottság javaslatait beépítsem ebbe az anyagba. Arra számítok, hogy a szavazás zökenőmentes lesz majd. Eddig is az volt az egyeztetés, és az árnyék jelentéstevőknek szeretném megköszönni a konstruktív hozzáállásukat. Köszönöm szépen, van-e árnyék jelentéstevő az SND részéről? Beres asszony. Uh, thank you very much. Unfortunately... Köszönöm szépen, kollégám Mary Delvo nem tud itt lenni, de arra kért, hogy néhány felvetéssel éljek az ő nevében. A jelentés véleménye szerint nem vet fel problémákat, hiszen a bizottság világos javaslatokat fogalmazott meg, amelyet az előadó tovább tisztázott módosítóival. Delvo asszony támogatja az e-könyvek és a nyomtatott könyvek áfája közötti meghaladást, biztosítva, hogy a tagállamok az e-publikációkat támogathassák. Sok tagállam már ö, csökkentett, vagy nulla százalékos áfát vett ki a könyvekre. Ö, mindenki a szavazásra készül, kicsit nehéz ilyenkor felszólalni képviselőtársaim, még a vitát folytatjuk, a szavazás előtti napi rendi pontnál tartunk. De persze a standardizált adó kulcsot kell használniuk, ami több mint 50% az e-publikációkra és az e-magazinokra. Azért, ezért támogatják tehát ezt a változást. Ugyanakkor a technológia maga nem változtatja meg a tartalmat. Ezért az e-publikációk innovációt támogatni kell. Delvó kollégám a jelentést a lehető legrövedebbre akarná fogni, erős jelzést küldve így a tanácsnak, hogy mi hamarabb fogadják el az erre vágó javaslatot, erre vonatkozó javaslatot. Ezért az SND nem nyújtott be módosítót, és támogatjuk az a módosítókat, amelyek a fenti pontokat hangsúlyozzák, kijelesül, hogy támogassuk a, az innovációt Európában, és vegyük figyelembe a kulturális és oktatási szempontokat. Delvosszony az előadó 3-as, 4-es módosítóit támogatja, amely e javaslat és az áfa kulcsok sokkal átfogóbb, harmoni, komplexebb harmonizációjának kérdése között különbséget tesz. Az SND tehát támogatja a, azt a tényt, hogy egy EU-ra érvényes, csökkentett áfa kulcsú lista jöjjön létre. Ugyanakkor azokat a javaslatokat nem támogatjuk, amelyek aláaknázzák a javaslat erejét. Mi több, azon vagyunk, hogy támogassuk a bizottság javaslatát. Az ALDEM módosítóját kritikusan szemléljük, a definíciót kell ér- megvizsgálni, éppen ezért inkább a bizottság javaslatához ragaszkodunk. Köszönöm Bernd Luke az ECR nevében. Ha senki nem helyettesíti, akkor rendben van. Kora az Alda nevében. Kérem, egy percben foglalja össze mondandóját. Hát mit mondhatok? Hollandul beszélt az előadó, én is hollandul beszélek. Gratulálni szeretnék neki nagyon jó a együttműködés. Mi az Aldében már hosszú ideje kérjük, hogy az elektronikus könyvek és a nyomtatott könyvek azonos elvárásban részesüljenek. Mi hamar a bérvény hatályba lép, ez annál jobb. Köszönöm. az Berné jó gul, gul részéről itt van Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Te, nagyon egyszerű ez a szavazás. Ugyanakkor az érthetetlen, hogy az európai jogszabályok miért diszkriminálnak a könyvek és az elektronikus könyvek között. A kultúrahoz való hozzáférést támogatni kell. Ennek érdekében felhívom a figyelmüket éppen arra, hogy támogassuk azt, hogy a kutatóközpontok és a közkönyvtárok hozzáférjenek a kulturális tartalmakhoz. Erre vonatkozólag módosított már benyújtottunk, de összességében az a központi szolgálatokhoz való hozzáférést büntető áfabeszedési módszert ellenezzük, sokkal inkább a luxus termékek megadóztatását tartjuk célra vezetőnek. Köszönöm. Köszönjük. Scott Kato képviselő zöldek részéről, vagy kérje bárki a szót a zöldek nevében? Úgy látom, hogy nem. Barbara Kappelt viszont látom, de nincs itt. Dehogy is nem ott ül, ott integet Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr, én is rövidre foghatom magamat. Köszönöm az előadónak a munkáját. Könnyen találunk itt egységre. Nem értjük, hogy az elektronikus szolgáltatások miért nem tartoznának a csökkentett áfa hatája alá, és fontosnak tartom azt is, hogy a tagállamok is megőrizhessék a rugalmasságot. Annak érdekében, hogy 5, alatt legyen az áfa. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi javaslat mely arra vonatkozik, hogy az elektronikus szolgáltatások áfáját csökkentsük, külön kezelendő az általános áfa javaslattól, ezt fontosnak tartom, harmadsorban pedig a következő ülésünkön érdemes volna megfontolni, hogy a zene és videó tartalmakat nem érdemes -e csökkentett áfával kínálni, ez is egy elektronikusan kínált szolgáltatás, és ez talán lendületet adni a kreatív iparágoknak Európában. Köszönöm, köszönjük a vitát. El is kezdhetjük a, a, szavazást, és Márkusznak adom meg a szót. So, okay everybody, we start with... Hát akkor elkezdjük a szavazást. Az Econ szavazó listáját szavazzuk most meg, és csak az Econ tagok szavazhatnak. Kérem mindenki helyezze el a szavazókártyáját a szavazógépben. Az Econ tagok. Who is taking care? Yeah.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 ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom az ellenőrző szavazást. A 24-es módosítóról szavazott mindenki. A néppárt részéről egyen túl sokan szavaztak. El nem tudom képzelni, hogy ez előfordulhat, hiszen a koordinátor Rendben van, akkor most már Önt, önt ugye be se számítjuk, hiszen nem az EKON tagja. Szavazott mindenki, rendben van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amikor a kezükkel mutogattak, ez nem volt ilyen egyetemű, 20, 25 mellett ellene elfogadtuk, Hetes es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosítom mellette, ellene elf, elf, elutasítva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kult egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszum mellett ellen elfogadtuk, kult három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene. Langen úr, ez egy komoly szavazás, mutogasson, elfogadtuk 15-ös mellette a 14-ről ellenőrző szavazást? Hát akkor a 14-esről ellenőrző szavazást nyitok meg már most. Szavazott mindenki. Akkor lezárjuk a szavazást. Egyértelmű többséggel fogadtuk el. Bízzanak az elnökükben, még ha nem is az önök frakciójából jön. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Kult 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás, név szerinti szavazás. Megnyitom a név szerinti szavazást. Has everyone voted? Szavazott mindenki név szerint. Most a néppárt részéről már hárman, hárommal többen szavaznak meg. Az ALDE részéről, hát kérem, képviselőtársaim. Még csak az EKON tagok szavaznak, bárha itt vannak már a LIBE tagok is. Még ha itt vannak már. név szerint szavazunk, látni fogjuk, ha valaki jogtalanul szavaz, akkor lezárjuk a szavazást. Jakob von Weizsäcker nek nincs szavazókártyája, tehát 47 mellette egy ellene, két tartózkodással gratulálunk az előadónak. Elnök úr, elnök úr, kérem, picit úgy vagyok, mint Jakob von Weizsäcker ő magasabb, mint én vagyok, ezt elismerem, de nálam sincs itt a szavazókártyám. Tehát egy további zöldet számoljanak be. Hát ha én elnöklök, akkor nincs megengedve, hogy a zöldeknél ne legyen kártya képviselőtársam. Hát kérem szépen, hogyha Weizsäcker esetében elfogadta, akkor nincs mese, el kell, hogy fogadja az én esetemben is. Rendben van. Másnak nem adom meg a szót, tehát lezárjuk az ekonülést, és mindenki tudja, hogy a következő ülésünket mikor tartjuk. Az ekon ülését ezennel lezártuk. van, hát ez